Caras e caros colegas, eu devo eh, informar-vos antes de mais eh, que estou, e seguirei presente. Először szeretném önökkel közölni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy én leszek az elnöke ennek az ülésnek, mert az elnökünk és az alelnökünk sincs itt, ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy jól menjen ez az ülés. Ez az ülés háromtól fél hatig fog tartani, megkapták a napi rendben ezt, és holnap folytatjuk majd az ülésünket. Kilenctől fél egyig, majd háromtól egészen fél hétig. Holnap szavazni fogunk. Mit mondott? Negyed tíztől? Igen. Igen, kilenckor kezdjük az ülést majd, de hát negyed tízkor lesz majd az ülés, a szavazás. Hogy ne vesztegessünk több időt, szeretnék rátérni a napi rendre, megkapták-e a tervezetet, jóvá tudják-e ezt hagyni, abból indulok ki, hogy a tervezetet jóvá hagytuk, a mait, illetve a holnapit is, és rátérünk a második napi rendi pontra, amely nem más, mint Louis de Grandes Pascal kollégánk jelentése a hajók által okozott szennyezés a jogsértésekre alkalmazandó szankciók témájában és szeretném neki azonnal megadni a szót. Tessék! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Propuesta modificativa de la directiva 2005-35. Ma a kompromisszós módosítókról van szó. A hájók által szennyezés, és a szankciók bevezetése tárgyában. Az egyes módosítókkal foglalkoznék, és ezekkel kapcsolatban szólnék részletesebben. Végezetül kifejteném, hogy mi ennek a javaslatnak a lényege, azt hiszem, hogy kedvező párbeszéd elébe nézünk, és elérjük céljainkat. Ma viszont a közlekedési szakbizottság hatáskörébe vágó kérdésekről fogunk eszmét cserélni. Emlékeznek arra, hogy egyrésztről az volt a célunk, hogy a keletkezett joghézakokat megszüntessük, amelyek a 2005-35 irányelv révén keletkeztek. Az Európai Bíróság ítélete szerint bizonyos körülmények között az európai jogalkotó saját jogalapon járhat el. Ez tehát egy új hatáskörünk, annak szükségességéről van szó, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessük, a javasolt koordináció pedig egy minimum szint annak érdekében, hogy hatékonyan fellépjünk az egyes jogsértések ellen, tehát a hajók által okozott tenger szennyezés eseteiben ez egy valódi európai feladat. Fennáll tehát a cselekvés lehetősége, de mindig tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritás elvét. Az egyes tagállamok feladata a megfelelő intézkedések végrehajtása, a különböző tagok hozzájárultak ennek a témakörnek a megtárgyalásához, illetve a párbeszéd szorgalmazásához. A Környezetvédelmi Szakbizottság etágyban alkotott véleményét is figyelembe vettük, valamint más szakbizottságok véleményét is, tehát a jogi szakbizottságét, a környezetvédelmi szakbizottságét, megvannak ezek a dokumentumok. Köszönetet mondok ezért, egy nyílt és őszinte párbeszéd nagyon sok ö, kedvező eredményt ö, hozott létre. Ugyanakkor feszülten várom az, az Európai Bizottságban, mint a tanács véleményét. A közlekedési miniszterek is felkérést kaptak arra, hogy osszák meg véleményüket. E tárgykörben nagyon kevés a rendelkezésre álló tapasztalat ezzel kapcsolatban. Vannak tehát új módosító indítványok, hét módosító indítvány van a főjelentéshez, és egy módosító egy álláspont formájában a jó, jogi szakbizottság részéről, valamint hét módosító indítványt nyújtott be a környezetvédelmi szakbizottság. Még a többi módosítóval kapcsolatban is mondanék valamit. Ezek kiegészítést jelentenek gyakorlati szempontból. Egyrésztről javítani szeretném a szöveg minőségét, másrésztről pedig új preambulum bekezdéseket is beillesztünk a szövegbe, tehát a bűncselekmény fogalmát szeretnénk felvenni a szövegbe, hogyha az Európai Bíróság ítéletében megfelelő feltételek teljesülnek ezzel kapcsolatban. Az ortoandó álláspontot üdvözlöm, köszönöm a módosító indítványait. Tudomásul vettem ezeket a kompromisszumos módosító indítványokat, ezeket következetesnek tartom. tehát Ortoandó úrral egy kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki a négyes cikkhez. Itt a Itt kisebb módosításokról van szó, amelyek kapcsolódnak a hatos módosítóhoz is, és amelyek nagyon kedvezően járulnak hozzá a jelentés egészéhez, tehát a csekélyebb, illegális szennyezések tárgyában, amelyek egyébként már a Marpol megállapodás tárgyát is képezik, a 3A cikkkel kapcsolatban, ahol is az alkalmazási terület kijelöléséről van szó. Azonban nem távolodhatunk el túlságosan az Európai Bíróság ítéletétől. Úgy vélem, hogy didaktikus szempontból jobb lenne a 14-es és 16-os módosítókat szem előtt tartani, ahol is a célok kijelöléséről van szó. A 15-ös módosítót visszavonnám, mivel ez a 8-as módosítóval megegyezik három módosítóval kapcsolatban, amelyeket Ebner úr nyújtott be. Nos, egyetértek az ügyet illetően, azonban úgy vélem, hogy ezek nem járulnak kedvezően hozzá a jelentés egészéhez, és az, az általános konszenzust veszélyeztetnék. Éppen ezért az a véleményem, hogy a definíciókat illetően ne hajtsunk végre módosításokat, hogy ne eredményez, ne hozzunk létre újabb bonyodalmakat a e tekintetben. Ebner úrral már két oldalon megbeszéléseket folytattunk, és vissza fogja vonni a 17-es és a 19-es módosítóját, azonban a 18-as módosítót kedvezően értékelem. Ezzel kapcsolatban kérjük az Európai Bizottságot, hogy gondolkodjon el ezen a módosítón, illetve ennek kedvező szempontjain. Ennek a szabályozásnak egy bizonyos ideig kell hatályban lennie. A tagállamok felső, felségvizein hajózó hajókról van szó, és megfelelő intézkedések továbbfejlesztéséről, a műholdas felügyelet kérdéséről. Ebner úr bizonyos adatokat szerepeltetett ezzel kapcsolatban, és bizonyos következményekről szólt, amelyek mindebből adódhatnak, semmi újdonság nem merül fel, hanem olyan dolgokról van szó, amit már az EMSZA is kifejtett. A jogi szakbizottság véleményével kapcsolatban azt hiszem, hogy a hozzájárulásuk kedvező, és ez valóban jogbiztonságot teremt, különösen két jogalkotási kezdeményezésre, intézkedéssel kapcsolatban. Itt egyrésztről a parlament által ratifikációról van szó, amely a következő hónapban kerül majd napirendre. Ennek ellenére nem lehetséges a javaslat utolsó mondatát elfogadni, ahol is a büntetőjogi szankciók bevezetéséről van szó, hiszen ez ellentmond annak az elméletnek, amelyből kiindultunk. Itt csak az ítéletben szerepeltetett körülményekről van szó. A Környezetvédelmi Szakbizottság 7 módosítót nyújtott be, az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ezek valóban javítják a tartalmat, és érthetőbbé teszik a szöveget. A jelentéstevő azonban a hatos módosító ellen van, és kéri ennek a módosítónak a visszavonását. Itt a könnyelműségről van szó, a durva hanyagságról, és ez nagyon erősen módosítaná a szöveget. Itt a határokról is szó van, a bűncselekményekről, bizonyos tényállások fennállása esetén, tehát a hanyagság, a, a könnyelműség, a durva hanyagság eseteiben. Azt hiszem, hogy erről további vitát nem kell ö, folytatnunk. A jelentéstevő módosítóival kapcsolatban kérem megértésüket, és remélem, hogy ezeket támogatni fogják. A négyes módosító javítja a szöveget formai szempontból, és mint mondtam, ez a szöveg didaktikus szempontból való javítását jelenti. Itt arról van szó, hogy a bűncselekményeket megfelelően osztályozzuk, hogy itt szendékosságról, könnyelműségről vagy durva hanyagságról van-e szó. Ez tehát a jelentés megfelelő irányába illeszkedik, tehát ezek a módosító indítványok, és ezzel elnök úr, kérem támogatásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. E Köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót. Miguel Szenyeros, Miguel lesz Ramos úrnak a szocialista frakció részéről. Intervenir para... Köszönöm, elnök úr. Azért szólaltam fel, hogy támogatásomat adjam a De jelentéstevő álláspontjához, ahogy ő is mondta, a javaslat végül is nagyon is tiszteletben tartja mindazon elveket, amelyekből táplálkozik. Tehát egy kiegyensúlyozott interpretációjáról van szó, a két ítéletnek, a 2005-ös és a 2007-esről van szó, <clears throat> valamint annak a szükségességét is tükrözi, hogy hát homogeneizálni kell mindezen rendelkezéseket a tagállamokban. Ez volt a másik cél ezen a téren, ahogy a raportőr is hangsúlyozta, ez a megkülönböztetés is fontos. Az administratív ö, válaszok a kisebb ö, esetekre és a büntető jogi intézkedések a súlyosabb szennyezésekre, ott, ahol szándékosságról van szó és súlyos károkról. Nagyon fontos differenciálni a két kategória között, két magatartás típus között, ha úgy tetszik. Mm, úgy tűnik számomra, hogy hogy nagyon is fontos ez a jelentés, de Grandes képviselő is ezt kellőképpen taglalta, ezt a fontosságot, ugyanis nagyon fontos dolog lenne a visszaesők, tehát a kisebb szabálysértéses visszaesőknek is magasabb szintű, tehát büntetőjogi szinten kezelni az ügyét, ugyanis súlyos szennyezésekhez vezetnek. Ezek a gyakorlatok, ezek a magatartásformák a valós életben legtöbbször szándékosak. Vagy súlyos <clears throat> figyelmetlenségről van szó. Tehát a maga a normatíva rendszer elretentő jellegű kíván lenni az ilyen típusú magatartásokkal szemben. Ezért azt mondhatom csak, hogy a politikai frakció egyetért a beállított, beállításával, a dokumentumnak, a mm, szavazati listával is. Kíváncsi lennék csupán arra, hogy egyik saját módosítójáról mit gondol, arról, amelyik a, az irányelv hatályba lépési dátumára vonatkozik, ugye 6 hónapot javasolt a bizottság, de felmerült a 12 hónapos határidő is, hát érdekünk lenne minél előbb, de Grandes képviselő hogyan magyarázza ezt a kitolását a határidőnek? Itt két helyénk vannak, hogy a bizottság által javasolt 6 hónapot, vagy pedig a jelentéstevő által javasolt 12 hónapot támogassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének is. Nagyon komplex téma ez, mégpedig egy jogból kifolyólag. Ezen a területen még túlságosan a kezdeteknél vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a súlyos hanyagságot, illetve a akaratlagos tetteket leküzdjük. Maga a bírósági döntés nem ad számunkra elég rugalmasságot arra, hogy intézkedéseket tegyünk pozitív vagyok azon megközelítéssel kapcsolatban, hogy a megismert, megismét, az ismétlődő szennyezés nagyon, illetve a súlyos károkozást jelenthet. Egyetlen egy dologot egyértelműen kell látnunk. Ezen büntettek nyomonkövetése, illetve a nyomozás nagyon-nagyon nehéz, nehéz megállapítani azt, hogy ki a felelős, és uh, itt nem csak vegy elemzésekre van szükség, hanem nagyon bonyolult jogi uh, nyomozásra is. És uh, mivel a károk nagyon súlyosak, úgy gondoltam volna, és arra kérném a jelentés készítőjét, hogy az utolsó mondatot uh, egy uh, preambulum bekezdésben jobban nézze meg, hiszen itt azt mondja, hogy nem, tudja ezt, nem tudná támogatni azt, hogy arról legyen szó, hogy a büntetőjogi szankciók legyenek, mert egy dolgot mindenképpen tisztán kell látnunk. Tudom, hogy a tagállamok kézzel-lábbal tiltakoznak a büntetőjogi intézkedések bevezetése ellen. Én ismerem a vitát a jogi bizottságban, ismerem ezt a vitát a tanás szemszögéből is, és tudom, hogy bizonyos területeken ezen mechanizmus nélkül tartósan nem tudunk eljárni. Egyértelműnek kell annak lennie, hogy végezetül nem lesz hatékony intézkedésünk az ismételt akaratlagos szennyezések ellen, olyanok, amelyek elég jók ahhoz, hogy, hogy megbüntessük a tetteseket. Végezetül az lesz a vége, hogy ezt kifizetik, és majd folytatják ezt a tevékenységet, pontosan azért, mert igazán komoly következményekkel nem kell számolniuk. Ebbe az irányba kell elmozdulnunk, ezért kell egy preambulum bekezdés, úgy gondolom, hogy ebben a dologban szisztematikus környezetvédelmi büntettekkel állunk szembe, amelyek egyre nagyobb területen következnek be. Az esetek valóban égbe kiáltóak, és ezeket a, bűn, ezeket a károkat nagyon nehéz helyrehozni. Ez gondot jelent a turizmus, a halászat számára, és ez egy olyan téma, amelyel a közeljövőben sokkal többet kell majd foglalkoznunk, és ezért a jelentés készítőjét arra kérném, hogy gondolkozzon el ezen a kérdésen, hogy ez egy nem közvetlenül alkalmazandó dolog, ez egy perspektívikus dolog, tehát gondolkodjon ezen el, hogy ezt a megközelítést alkalmazza, mert úgy vélem, hogy a károk néha nem orvosolhatóak, és közigazgatási büntetésekkel nem elérhető a cél, Azért, mert a tettesek annyira csekénynek érzik ezt a büntetést, hogy ezek az intézkedések nem hoznak elrettentő reakciót, és hogyha ennyire nehéz az, hogy hogy az intézkedéseket megfelelővé tegyük, akkor legalább a amikor bizonyítható a tettesség, akkor legalább a büntetésnek, akkor kell legalábbis megvalósulnia. A problémák súlyosak, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és azt is tudnunk kell, hogy ez nem csak a tengeri hajózás számára központi kérdés, hanem egyre fontosabbá válnak a belvízi utak is, és itt is különböző kezességek nagyon fontossá válnak, illetve felelősségvállalás nagyon fontos lesz. Sajnos nem tudunk igazán hatékonyan dolgozni ezen döntés miatt, de ki kell használni a lehetőségeinket, amennyire csak lehet, annak érdekében, hogy a tanácsot rábírjuk arra, hogy a szisztematikus érveket a folytatólagos elkövetésekkel szemben már nem fogják eltűrni. a palavra Köszönöm szépen. Most Jászlávovszki úr kapja meg a szót. Eh, Csak egyetérthetek az előttem szólóval, mi is azt tartjuk kívánatosnak, hogy a büntető jog jobban működjön, de osztom a jelentéstevő véleményét, hogy nincs értelme egy új preambulum bekezdést beilleszteni a szövegbe, ez egy elvi vita, amit le kell folytatnunk a tanácssal. Tehát meg kell néznünk, hogy a Lisszaboni szerződésben ezt az elvi kérdést hogyan tudjuk szabályozni. Tehát, hogyha a nemzetállamok nem, tekint, nem teremtenek büntető jogi, büntető jogi szabályokat, mivel hogy a hatáskör ebben az ügyben egyértelmű. Ahogyan a jelentéstevő tette, azt hiszem, hogy amit most mi meg tudunk tenni közigazgatási jogilag, ez is egy eléggé éles fegyver, mindenkinek fel kell sorolkoznia, tehát a jelentés mögött, mindenkinek támogatnia kell azt, teljesen meggyőzőek a módosító indítványok, szakbizottságok, illetve a kollégák részéről. Azt hiszem, hogy nagy többséggel kell elfogadnunk ezt a jelentést, és az a pont, ami illetően tárgyalni tudunk, az megmutatja a tanácsnak, hogy merre kell haladnunk. Nagyon fontos, hogy fel kell vetnünk ezt a kérdést a jelentésről folytatott vita során, hogy nem kellene megváltoztatnunk magát a rendszert hogy nem csupán a környezetvédelmi jog területén, hanem más területen is, ahol a közösség súlyosan károsodik, és hogyha a tagállamok nem üldözik megfelelően az illető cselekményt, akkor át kellene gondolnunk, hogy közösségi szintű jogszabályra lenne szükség, de itt még nem tartunk. Éppen ezért azt hiszem, hogy minden frakcióval egyetértünk, és holnap De Grandes úr jelentését nagy többséggel tudjuk támogatni, hogy a tanács felé jelzést küldjünk, azt akarjuk, hogy cselekedjünk, és hogy F, ö, hatékonyan ö, bevezessük a szankciókat. Clarificadas as posições do Sr. Relator, dos grupos. Köszönöm szépen. A jelentés készítő álláspontját, illetve a felszólalók álláspontját meghallgathattuk, de most szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének, utána pedig majd még egyszer megkapja a szót a jelentés készítője. Tessék. Merci, euh, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors ezek. És elmondom azt, amit már említettem egyébként legutóbbi bizottságülésünkön, válaszolva De Grandes képviselő jelentésére. <clears throat> Két észrevételem lenne pusztán. Egy. Emlékeztetnék arra, hogy itt három konstansú ö, tevékenységet folytatunk. A cél az, hogy módosítsuk a 2005-ös irányelv, 2035-ös irányelvet, és ezzel hozzáigazítanánk ezt a szöveget az Európai Bíróság ítélete által előírtakhoz, valamint az tanács által elképzelt eredeti szándékokhoz, illetve harmadsorban a büntetőjog behozatát. A ö, bíróság azt mondta, hogy az első pillér jegyében elképzelhetőek büntetőjogi szankciók annak érdekében, hogy a kitűzött közösségi célok elérhetőek legyenek. Ezt akarjuk elérni, annélkül, hogy módosítanánk a dosszié tartalmát. Ez lenne egy első elem. A második erre szintén utaltam a legutóbbi ülésük alkalmával. A bizottságnak mindig is visszafogott hozzáállása volt, <clears throat> vagy fenntartásai voltak az úgynevezett kisebb szennyezésekkel, amelyek nem jelentenek komolyabb minőségi romlást a vizek esetében. Hát ez, ez elég nehéz meghatározni, hogy meddig az valami. Ennek az elemnek a bevezetése azzal a következménnyel járt, és itt el kell ismerni, hogy ez egyébként azonban a keret határozatból jön. Nos, van egy következménye, mint mondottam. Én figyelmesen hallgattam a jelentéstevőt, figyelmesen hallgattam Lichtenberger képviselőt, Miguel Ramos képviselőt, és az illegális cselekmények kisebb horderejű esetei dolgokhoz nekünk hozzá kell adni az eljárásbeli nehézségeket is, hogy milyen pillanattól és meddig számítanak ilyennek ezek, és ez valóban összetettebbé teszi ezt az egész kérdést, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nos, én értem azt, hogy Ortundó képviselő módosítói, olykor meg is felelhetnek annak, amit De Grandes képviselő mond, ha egy kicsit átfogalmazva is. De azonban van egy olyan módosító, ami némileg nehéz helyzetben az engem, ez a 18 szám. Az, amely megmarad a három módosítóból, amit Ebner képviselő javasolt eredendően. Nem akarok én érdemben ezekkel foglalkozni, de jelezni szeretném, hogy Megtartani őket azt is jelenti, hogy nem konstans ö, jogi helyzetben vagyunk, ez bizonyos nehézségeket jelenthet. A környezeti bizottság javaslataira ö, nagyobb figyelemmel lébe én is nehézségekbe ütköztem a hatos módosítóval kapcsolatban, ugyanis ez módosítja erőteljesen a morális alapjait ennek az egész kérdésnek. Nem szabad véleményem szerint ebbe az irányba nagyon elmennünk, ez a bizottság álláspontja, és ami Mm, a jogi bizottság által javasolt módosított illeti, három bis preambulum bevezetése. Ú, úgy látom, hogy ez világos, úgyhogy nyugodtan átültethető. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig szívesen megadnám a jelentés készítőjének a szót. Muchas gracias. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, valamint a tisztelt képviselőknek, akik hozzászóltak, kifejtve véleményüket. Azzal kezdeném, amit honfitársam Miguel Ramos kollega mondott. Értékelem az összességében pozitív hozzáállását a dokumentumhoz, valamint a, a jelentés szelleméhez való pozitív hozzáállás. Én azt hiszem, hogy ez a szellem mindenki számára világos is, ugyanis lehetőség kell legyen disztingválni bizonyos pontokon. Bizonyos pontokon a kollega aggódott bizonyos olyan dolgok, mint aminek én nem szenteltem akkor a figyelmet. Mm, a bizottsági javaslat 6 hónapot, én 12 hónapot javasoltam a határbelépés határidejére. Sok képviselő szerint már 24-ről, vagy még többről is kéne szó legyen, nem hogy 12-ről tehát egy késleltetési szándékkal az én 12 hónapos javaslatom az egy kompromisszumos javaslat kívánt lenni, e, megpróbálva ezzel új módon eljárni, hogy az irányelv minél előbb hatályba léphessen. 12 hónap azért e, még nem tükröz túlzottan késleltető szándékokat, de vannak itt egészen más természetű javaslatok, amelyeknek egyértelműen a szándéka az, hogy a nagyon messzire helyezzék ki az alkalmazási időpontját ennek az irányelvnek. <clears throat> Egyébként egyet tudunk érteni, meg tudunk egyezni bármilyen fogalmazásban, amely még javít a szövegen. Lichtenberger képviselő szavait illetően én már hosszasan beszélgettem vele, hiszen ennek a bizottságnak ő, ő tekintélyes tagja, jelentéstevője a jogi bizottságnak ez ügyben. Úgyhogy szeretném megköszönni, ő nagyon is ő, pozitívan állt hozzá, receptív módon. Nem kívánom a kétségeit kétségbe vonni. Nyilvánvaló, hogy kisebb-nagyobb kérdésekben felmerülnek kétségek a jelentése kapcsolatban is. Ebner úr módosítói éppen ezért bizonyos pontokban problémát okoznak. Én holnap találkozom a tengerbiztonsági ügynökség felelőseivel, tőlük is megkérdezem, hogy esetleg az ő módosítóik javíthatják-e a szöveget. Aztán a különböző kifejtett aggályokon szerettem volna átfutni. A bizottság nem szerette volna soha megkülönböztetni a kisebb vagy súlyosabb cselekedeteket, magatartásokat. A tanács igen, de hát végül is a tanács dönt a parlamenttel együtt. Nos, jogi szempontból nyit lehetőség arra, hogy büntetőjogi szankciókat vezessünk be. Ez nagyon nagy lehetőségeket nyit meg, viszont hát meg kell tudnunk különböztetni, hogy melyek a kisebb és melyek a fontosabb esetek. Nem szeretnék ezen alapvető fontosságú elemektől eltávolodni, és ezt a jogászi tapasztalatom alapján is mondom, de egyébként egyszerű észszerűségből is. Nem érdemes túlzottan túllépni a saját hatásköreinken. A büntető jogok, jogi szankciókat a tagállamok kell, hogy meghozzák. Úgyhogy egyfelől egyetértek a nehézségekkel kapcsolatos véleményével, de sokkal távolabb, messzebb nem juthatunk el. Már distinkciót teszünk kisebb horderejű és súlyosabb cselekedetek között, hát fel kell akkor tenni a kérdést, hogy mm, mm, mit is jelenthet ezen kisebb súlyú cselekedetek ismétlődés. Hát ezek egyébként fej, szennyezés szempontjából éppen az ismétlődő mi voltukból igen súlyosak lehetnek kell -e egy elrettentő hatás, annak érdekében, hogy jogi és fizikai személyek, felelősök, akik inkább fizetnek a szennyezésért, azért inkább úgy érezzék magukat, hogy a Damoklész kardja a fejük fölött van a büntetőjogi szankciók formájában, és ennyiben értünk együtt a szankciókkal. Hogy most hatékonyak tudunk-e lenni ezekkel a normákkal, nem tudom, lehet, hogy nem. de a, az Európai Bíróság ítélete sajnos megkötő kezünket, annál többet nem tehetünk. Továbbra is tárgyalunk a bizottsággal, a tanácssal, a cseh elnökség nem biztos, hogy a tengeri kérdéseket fogja a legfőbb prioritásként kezelni, de azért megpróbálunk továbbra is nyomást gyakorolni, és, gyak- és gyakorolni a saját felelősségi körünket, hiszen ezt a kérdést azért a fő prioritásokat kell tartanunk, és mindenkinek vállalni kell a felelősséget. Köszönöm, de Grandes képviselő hármas pontra térjünk át a napi rendben. Közös légtér kialakítása Izrael címmel. Meg is adnám a szót a jelentéstevőnek, Romagnoli képviselő úrnak. Köszönöm, elnök úr. Kösz, kedves kollégák, ahogy ezt már előző ülésünk alkalmával ö, hangsúlyoztam, ahol előterjesztettem a jelentést. Itt egy alapvető az unió érdekeit szolgáló perspektíváról van szó, jelentős előnyökkel, nem pusztán gazdasági szempontból véleményem szerint az unió Izrael számára, de én azt hiszem, hogy Palesztina számára is a C és az egyes paragrafus módosítója a GUE kollégák által javasoltakat egyáltalán nem tudom elfogadni. Egyfelől az egész távol-kelettel való kapcsolatok fejlesztését érintik Izrael, Palesztinával is, és véleményem szerint egy erőltetett késést vízbe, ami semmi pozitívummal nem járul hozzá a a két ország közötti ellentét megoldásához. Nem akarok érdembe foglalkozni a preambulum formulációval, ha megengedik ennek a eléggé különbözőnek tartom a politikai, hát hogy mondjam, célszerűségét, de személyek, állók, információ cserének a szabadsága, és egyáltalán minden olyan tényezőnek, ami mm, gazdagítja a kapcsolatrendszert, az mindig is pozitívan járult hozzá a diktatórikus rendszerek, mint például a rettenetes kommunista rendszerek összeomlásához. Van egy olasz mondás, mondás, szerint inkább a tól sérthet, mint a kard. Nos, én azt mondanám, hogy ennek jegyében gondolom úgy, hogy Izraellel a légi, közös légtér kialakítása azt is jelenti, hogy nagyobb szabadság lehetőségek nyílnak a palesztinok számára, és Európával is, és a világgal is. Ha itt arról lett volna szó, hogy hogy választanunk kell a között, hogy Gázában egy repteret vagy Tel Avivi reptért kell eh, fejleszteni, akkor még meg tudtam volna érteni, hogy minden eh, preferencia és eh, észrevételnek lehetett volna értelme, de, de mint nem erről van szó, nem így van, hogy itt a javasolt légtéren kívül más nem nagyon lehet elképzelni, és azt hiszem, hogy egyik félnek se hasznos, ha Izrael felfüggesztjük a tárgyalásokat, sem konfliktus esetén sem, azt hiszem most éppen ö, fegyverszünet van, ebből a szempontból sem, tehát csak úgy tudom elképzelni, ahogy javasolva volt eredendően a szövegünkben a jelentés. Köszönöm szépen. Jelzem, Bobszi kollégának szeretném megadni a szót. Elnök úr, az én frakcióm osztja Román Nyoli kolléga véleményét. Ez a megállapodás fontos, mindkét fél érdekét szel, szolgálja. Izrael és Palesztina szemére úgy szintén fontos, a mi gazdaságunk, turistáink, üzletemberünk szemére fontos, és a környezet szemére úgy szintén hiszen a légi közlekedés területén észszerű szabályozásra van szükség, épp ezért fontos, hogy gyorsan előre haladjunk. Mert most is némileg késő van, éppen ezért döntőnek tartom, hogy ezt a megállapodást támogassuk. Másodszorban megjegyezném, hogy frakcióm az egyes módosító TUSZESZ részéről elutasítja, mégpedig azért is, mert teljesen uh, hamis, téves uh, álláspontról indul ki, mely szerint az izraeli kormány kezdeményezte a gázai háborút, a gázai küzdemet. Emlékeztetnék arra, hogy a gázai övezetben a konfliktus azért keletkezett, mert a Hamas folyamatosan rakétákat lőtt ki a polgári lakosságra Izrael területén, de Tusza Szúr ezt valószínűleg elfelejtette ezt a tényt. A közel-keleti konfliktust illetően, hogy bevigyük a gázai konfliktus kérdését, amiben egyébként az Európai Parlament nagy többséggel nagyon kiegyensúlyozott álláspontot foglalt el. Nos, azt hiszem, hogy ez nem ok arra, akárhogy is, hogy, függetlenül, hogy valaki hogy látja ezt a konfliktust, hogy egy nagyon fontos szerződést most lefékezzünk Izrael és Európa között, hiszen így Iz, hiszen fontos lenne Izrael és az arab lakosság szemre is, hogy ez a megállapodás előre haladjon, éppen ezért el, elutasítjuk a módosítókat és támogatjuk a romanyol jelentést. That's Simpson. Köszönöm szépen. Most pedig Simpson kollega kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, én az árnyék jelentéstevőnk nevében beszélek most Alapvetően támogatjuk azt, amit Romanyoli úr elmondott, illetve azt is, amit Jászámovszki úr elmondott. A két módosító, amelyet benyújtottak, azok nem igazán relevánsak bizonyos aspektusból. Ez egy olyan jelentés volt, amely a közel-kelet, ha ez egy olyan jelentés lenne, amelyet a közel-kelet lévő konfliktusokról írnak, akkor teljes mértékben juthattak volna ezek a módosítások, de hát ez nem arról, ez a jelentés nem erről szól, hanem egy közös légtér kialakításáról Izraellel. Ezért az egyes módosítást illetően úgy gondoljuk, hogy ez nem igazán helyén való ebben a jelentésben, és ezért nem támogatjuk. A második jelentést illetően, amely a tanácsot és a bizottságot felkéri arra, hogy szakítsák meg a tárgyalásokat Izraelrel ezen megalapodásról. Mi nem szeretnénk ezt támogatni, mert szerintünk fontos az, hogy a szakbizottsághoz kerüljön ez a megállapodás, utána pedig a plenárisra, hogyha időközben bármi történne az izrael fenntartott kapcsolatokat illetően, illetve a közelkelti kapcsolatokat illetően szélesebb körben, akkor ez lenne az opciónk, hogy azt mondjuk, hogy nem akarjuk ezt folytatni, amíg nem nézzük meg az emberek nagyobb félelmeit. Mi azt szeretnénk, mindesetre azt szeretnénk, hogyha kitartanánk a jelentés közlekedési aspektusai mellett, és ebben az értelemben mi támogatjuk Ramanyóli úr javaslatait. Hogyha van bármilyen más e-, olyan elem, amelyet bele kell rakni ebbe a jelentésbe, akkor ezeket majd a plenárison kell beleírni a jelentésbe, hiszen a közlekedési bizottságnak a közlekedési aspektusokkal kell foglalkoznia. Sok képviselővel együtt engem is aggaszt a közel-keleti helyzet, és az, hogy mi történt a gázai övezetben. Ugyanakkor támogatjuk a jelentés készítőjét, mert úgy véljük, hogy a közleked, ez egy közlekedési témájú jelentés, és közlekedési válaszra van erre e, szükség. Hogyha szélesekörű politikai reakciót akarunk adni, akkor azt a plenárison kell megtennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Krámer úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm ezt a jelentést a jelentéskészítő részéről. A politikai kérdések természetesen fontosak, de mi nem a külpolitikai bizottság vagyunk. Ezen kívül nem igazán tudom azt elviselni, hogy mennyire egy, érte, egy oldalúan érvelnek. Nincs itt a módosításnak a szerzője, ez is jellemző. Most az, hogy valaki ellenzi vagy támogatja Hamas bombázását Izrael-el kapcsolatban, stb. Tehát ezek a kérdések nem idevalóak, ezért nagyon egy oldalon tartom ezt a módosítást, és azért bosszant ez, mert Izrael és Palesztinával kapcsolatban már van egy állásuralásunk, és az elnök a szavazáskor utalt arra, és, és amit az ő frakciója is támogatott, tehát minden frakció részére volt egy nyilatkozat, és volt egy olyan szavazás, ahol soha nem volt ellenszavazat, és Petering elnök, aki már 79 óta a parlament tagja, azt mondta, hogy nem tud arra emlékezni, hogy lett volna már ilyen. Tehát ebben a konfliktusban, és nem, nekünk sem szabad ellenkeznünk azzal az állásorolással, amelyet a parlament elfogadott, még akkor is, hogy egy kis szakbizottság vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy itt a politikai dolgot a parlamentnek a döntését figyelembe kell vennünk, és nekünk itt közlekedés politikai szakértőnként kell szavaznunk erről a jelentésről. Köszönöm, mondja az elnök. senki nem kért szót ezzel a témával kapcsolatban, ezért vissza megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm. Elnök úr, nincs okom arra, hogy további időt raboljak. Megköszönöm a kollégáknak. A bizottság kapott szót elnézést. De toute façon, je, je sera assez court, simplement. Köszönöm. Én is rövid leszek. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy a bizottság támogatja a felszólás együttest, amely most itt hallható volt, a jelentéstevőt is, és úgy véli, hogy ez a jelentés pusztán a tárgyalások megindításával foglalkozik azzal a célral, hogy közös légtért hozzanak létre. A tárgyalások maguk általánosabb keretek között fognak zajlani, ami a parlamenti határozat mentén is történik. Egyelőre arról van szó, hogy az izraeli hatóságokkal kapcsolatot kell felvenni egy bizonyos típusú nyitás érdekében, légi forgalmi nyitás eredményben, és várjuk érdeklődve a vita folytatását. Köszönöm szépen, most pedig Romanyóli úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Megismételném a köszönő szavaimat Liberácki kollégának, aki árnyék előadó volt, a titkárságnak, és mindenkinek, aki részt vett nem Még egyszer köszönöm. Eh, köszönöm szépen. Most pedig rátérhetünk a következő napi rendi pontra, amely a 2007-es mentesítések az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség esetében az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség nevében, esetében, illetve az Európai Vasúti Ügynökségnél. A jelentéskészítő Krámer úr kapja meg a szót. Azt hiszem, hogy a három jelentésről közösen tárgyalhatunk, hiszen az utóbbi ö, alkalmas így ö, vitáztunk erről, nem kell részletekbe bocsátkoznunk. Vannak módosító indítványaink, Ezekben egyetértettünk, egyetértettünk abban, hogy hogyan bánjunk a jelentésekkel, egyes módosítókat már bejelentettek, én is bejelentettem, hogy ezeket át fogom venni, valamennyit, amelyeket benyújtottak, ismerjük az ügynökségek problémáit, mentesítjük őket, noha vannak nehézségeik, de azt követeljük, hogy a jövőben a pénzekkel jobban bánjanak. Éppen ezért jelentéstevőként támogatom a módosító indítványokat, és köszönetet mondok az elnyék jelentéstevőknek. Köszönöm. Eh, e. Köszönöm szépen. Most pedig az EPP képviselője kapja meg a Szotjál Zemovszki úr. Nem vagyunk teljes mértékben egységesek. A Jensen egyes módosítás jónak találjuk, ezt támogatjuk is. A kettes eh, módosításnál nem igazán tudom Jensen asszonyt támogatni, mert igazából van egy szemrehányás a koordinációt illetően. Úgy gondolom, hogy a három szocialista indítvány, Liberácki és Simpson, ezek eléggé ilyen tudalékos, kioktató jellegűek, és nem igazán helyén valóak az ügynökséggel kapcsolatban sem. Elég lassan felolvasom. A parlament felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy nyomatékosan gondoskodjon arról, hogy a há- az ügynökségek házi feladataikat elvégzik. Én ezt nem tartom helyesnek, Kramer úr jelentése nagyon differenciált az ügynökséget illetően, és ez az általános szemrehányás az ügynökségekkel kapcsolatban, hogy nem igazán jártak el a költségvetési kereteiken belül, ez nem igazán helyén való. 2007-ben különböző ügynökségeknek különböző problémák merültek fel, és gyakran a problémák abból fakadtak, hogy ahogy azt Jensen asszony is elmondja, hogy az ügynökségek például a személyzet felvételénél nehézségbe ütköztek, mert a bizottság rossz keret jogszabályokat fogalmazott meg. Például a repülésbiztonság ünnepség esetében nem lehet azt mondani, hogy, hogy rosszul jártatok el, és az Európai Bizottságnak ügyelni kell arra, hogy jobban működjenek. Én ezt túlságosan élesnek tartom ezt, és a frakcióm véleménye szerint ez az általánosítás nem helyén való. De tehát nem is kell ennyit veszekedni, ez az Költségvetési Bizottságnak a jelentése, és majd neki kell eldönteniük, hogy mit vesznek át, és mit nem. A Kramer jelentésben különbözőek a pontok, és minden egyes ügynökségnél már rámutattunk a hibákra, de a három jelentésnél azt mondtuk, hogy az ügynökségi munka igazából megfelelő volt, megadjuk a mentesítést. Úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő eljárás, ezt támogatni tudjuk, de a szocialisták kioktató stílusát elutasítjuk. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Brian Simpson kapja meg a szót a Szociáldemokrata frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon érdekes a hozzáállása a kereszténydemokratáknak. Ők úgy gondolják, hogy nem kell betartani a szigorú költségvetési aspektusokat, akkor amikor az adófizetők pénzéről van szó. Tudom, hogy eh, mindig van kifogásom nekik, de hát mindenki, aki ott volt azon az ülésen, és nem tudom, hogy Georg, te itt voltál akkor, amikor az ügynökségek képviselőit faggattuk, egyértelművé vált az, hogy probléma volt az ügynökségekkel kapcsolatban, mert nem tartották magukat a költségvetéshez nem tudták betartani a költségvetés, túlmentek azon, ami a személyzetet illeti, ott is problémák voltak, azzal kapcsolatban, hogy milyen ö, embereket vettek fel, vagy, vagy hogy nem vettek fel egyáltalán. Tehát mindenképpen voltak hiányosságok. Én nem azért ülök itt, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, ezt elfogadjuk, ne legyünk túl szigorúak, az ügynökségekkel, pedig itt az adófizetők pénzéről van szó. Én nem vagyok erre kész, hiszen mi a költségvetési folyamatok részesei vagyunk. Tehát mi nem kritizálhatunk, nem mondhatjuk azt, hogy hogy járjanak el jobban, csak azt mondhatjuk, hogy a bizottságnak biztosítania kell azt, hogy az ünnepségbe tartsák a szigorú költségvetési szabályokat, és betartsák a költségvetést. Nos, hogyha ez túlságosan szigorúnak tűnik, akkor jobb, hogyha megnézni az eredeti módosításokat, mert ott aztán igazán vannak keménykező megfogalmazások, mert ez visszautalta a különböző megbeszélésekre. Nem csak én gondoltam így ezt, hanem más képviselők is, hogy probléma van a költségvetése fegyelemmel, és ha úgy tetszik, az Európai Bizottságnak segítségre van szüksége az Európai Parlamenttől, be tudja tartani a költségvetési fegyelmet. És ez volt az eredménye a megbeszéléseknek, és így születtek ezek a módosítások is. Ami Jensen asszony módosításait illeti, úgy gondolom, hogy ezek a második fázisból ö, fakadnak, amely a személyzeti kérdésekhez kötődnek, és itt is sok probléma volt. Volt ö, kérdés azzal kapcsolatban, hogy felvesznek embereket részmunkaidőben, volt, ö, akiket nem vettek fel, és az derült ki, hogy mindenképpen hiány van. Tehát én megértem, amit Jensen asszony próbált itt kifejezni, Amiről itt szó van, az az, hogy szeretnék elmondani az ügynökségnek és a bizottságnak, hogy mi költségvetési hatóságként szeretnénk, hogyha a költségvetés betartanák, és betartanák a költségvetési fegyelmet, hogyha ez túl keménykezőnek tűnik, akkor sajnálom, de remélem, hogy a szakbizottságunk támogat majd bennünket. Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora Jensen. Köszönöm szépen. Jensen asszony kap szót. Thank you, Chairman. Well, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egyetértek Kramer úr jelentésével, és egyetértek a módosítókkal, Simpson úr módosítóival is. Nem hiszem, hogy túlságosan kemények lettünk volna. Egyetemű az, hogy pénzügyi fegyelemre van szükség ezen a területen. De el kell azt is mondjam, hogy a módosítóim nagyon gyakran ö, felmerültek, és tényleg vannak problémák az ügynökségekkel kapcsolatban. Gyakran azt láthatjuk, hogy nagyon különbözőek a döntéshozók, a tanács részről vannak illetékesek, és nagyon nehéz néha nagyon nehéz feltételek között dolgoznak, és ezen is el kell gondolkodnunk. Tehát mindenképpen ajánlom ezt a két módosítást arra, hogy megszavazzák. Ja. Köszönöm szépen, ezzel a vita végére értünk, és még Bolúcsi urat kérem a bizottság nevében, hogy szóljon hozzá a vitához, és végezetül még Krámer úr kapja meg a szót. Bolúcsi úr, a szó. Thank you, Mr. President. Uh, as, um... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság képviseletében szeretném elmondani, hogy nincsen problémánk a benyújtott módosítókkal, amelyeket uh, Simpson úr nyújtott be. Azt hiszem, hogy mondani se kell, hogy támogatjuk azt, hogy betartja a három a, betartsa a három ügynökség a költségvetési fegyelmet, és hogy megkapják a megfelelő személyzetet. Tehát összességében a nagy probléma amit láthatunk 2006-ban, eh, 2007-ben a személyzet felvétellel kapcsolatban. Tehát ez a probléma most már megszűnt, tehát egy olyan fázisban tartunk most, ahol már az ügynökség megkezdheti a normális munkáját eh, megfelelő állapotban, és ennek a költségvetési kereteken belül kell megtörténnie úgy, ahogy azt eh, elterveztük 2013-ig. Sajnos az elmúlt évben csökkenés történt, 15 millióval minden ügynökség esetében. Tehát ez kihat majd a lehetőségekre és az elkövetkező években, de mindemellett a hatóság dönthat arról majd, hogy kihasználják-e a tartalékot, vagy sem. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kramer úr kap szót. Nos, ami a tanítói hangnemet illeti Jarzembowski úr értelmezés szerint, a bizottság nyomatékosan követeli, hogy az ügynökség a jövőben szigorú költségvetési fegyelmet gyakoroljon, és a megállapodott költségvetési terv keretein belül működjön. Ez egy teljesen magától értetődő dolog. Most önnek kell ö, meghallgatnia engem. Nos, itt arról van szó, hogy ki mit hogyan értelmez. Most azt mondjam a Jarzembowski tanulónak, hogy rendben van, a szigorú költségvetési fegyelemmel megtaláljuk a törvényt, vagy pedig mondjuk azt, hogy ö, behunjuk a szemünket, akár egyiket, akár mindkettőt, ez lenne az önjavaslata lényegében, hogy így bánjunk ezzel a kérdéssel. Én nem emellett vagyok, én inkább szigorú tanító vagyok, és Simpson tanítóra támogattam, és a Dán kollégát úgy szintén, és éppen ezért azt hiszem, hogy ez magától értetődik. Ezt beírhatjuk a szövegbe, de attól súlyosabb kritikát, mint ami a jelentésben van, az semmit sem hatna ebben az összefüggésben. Az elnök mikrofon nélkül beszélt. Nos, mondja az elnök. Ez, ez egy nagyon jó bizottság, tehát minden ilyen kioktatás csak gazdagíthat. De a vicces az az, hogy egy jelentést kellett készítenünk, ahol a jelentésben joggal mutattunk a hiányosságokra. Ezt támogatjuk is, Támogatjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak és az ünnökségeknek nem szabad megismételniük ezeket a hibákat. De hogyha azt mondjuk még pluszban, hogy 2009-ben majd, és most a 2007-es jelentésről beszélünk, és arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy a jövőben minden ünnökség jogszerűen járjon el, akkor ebből az derül ki, hogy 2007-ben, illetve egy idáig is az ügynökségek nem jogszerűen vagy rendszerűen jártak el. Ez egy szemrehányás. A Költségvetési Bizottságban mi nagyon szigorúak vagyunk egyébként, hiszen mindig arról a kérdésről van szó, hogy elége az, hogy kritizáljunk egy ügynökséget, de az, hogy most így kioktassunk valakit, hogyha én lennék az Európa Bizottság, akkor nem is válaszoltam volna úgy, ahogy azt a bizottság képviselője tette, hanem azt mondtam volna, hogy mindig is ügyelünk arra, hogy a, az ügynökségek megfelelően működjenek, és nem kell egy plusz felszólatás még. De hát a bizottság képviselő nem így tett, de hát így legalább egy jó kis vita kerekedett ebből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Brian Simpson kapja meg a szót azért, hogy lezárja a vitát. Az az elképzelés, eh, eh, amit mondott eh, Georg a, a szakbizottsággal kapcsolatban, az hihetetlen volt, és kitartunk a módosítások mellett. Köszönöm szépen a reakciókat, a hozzászólásokat. A következő jelentés következik. A közúti fuvarozásba utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése Blokklandóra jelentés készítője. Bloklandóra önél szó. Dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap szavazunk a közötti fuvarozásban az a tevékenységet végzők munkaidejéről. Ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretnénk-e azt, hogyha a kényszer vállalkozókat bevennénk -e ebbe az irányelbe. Úgy gondolom, hogy az igazi vállalkozókat ki kell venni ebből a az irányelvből, azért, mert úgy gondolom, hogy semmi sem, semmi sem fog így javulni a közlekedési biztonság kapcsán. A közlekedés biztonság szempontjából már van egy irányelv itt, egy rendelkezés a pihenőidőket illetően. Hogyha ezt jól alkalmazzák, akkor ez nagy mértékben javítja a közlekedés biztonságát. De hogyha a önálló vállalkozókat kivesszük ebből, akkor ez nem fog javulást eh, elérni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kapcsolatot eredményezhet majd a munkadó és a munkavállaló között. A munkadó szempontjából egy világosabb jogszabályt szeretnék létrehozni megfelelő definíciókkal, és sokkal jobb lesz így az együttműködés eh, különböző hatóságok között, és kevésbé fog előfordulni a kényszervállalkozás jelensége. Mindenképpen a munkabiztonságot, az egészséget szeretnénk figyelem előtt tartani, illetve az európai belső piac további fejlesztését. Korábban már elmondtam, hogy holnap döntő fontosságú lesz a szavazásunk, és nem is nyújtottam be kompromisszumos módosítást. Nem egyszerű kompromisszumot találni a között, hogy most bevegyük-e az önálló vállalkozókat vagy sem. Guerreiro, Tisao, Jukapsen kollégák módosításait nem tudom támogatni. Ezen kollégák módosításai nem járulnak hozzá az egyetemű definíciókhoz, illetve ahhoz, hogy ezt az irányát megfelelően lehessen értelmezni. A indoklás sem helyén való véleményem szerint. A 12-es módosítás indoklásánál egy 2007-es bizottsági Dokumentum utalnak a 166-osra, a 3 fejezetre, és ott a következőt lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Arra utalnak, hogy a közlekedési biztonság sok mindentől függ, további tényezőktől, például a vezetésidő hosszától, mivel a hármas fejezet ötös pontjára utaltam, és ezért emiatt nem tudom támogatni a kollégák módosítóját. Az éjszaka definícióját illetően lehetne egy kompromisszum, de az Európai Bizottság javaslatában megtalálhatóak az ide vonatkozó definíciók. Az Európai Bizottság az éjszakát éjfél és 7 óra között határozzák meg. Másrésztről viszont itt van Geréről és Kuszacser kollega, akik úgy gondolják, hogy az éjszaka hosszabb időszakot kell, hogy magába foglaljon este 8 órától reggel 7 óráig. A hármas módosításom egy köztes időpontot határoz meg, 0 óra és 6 óra közötti időtartalmat, ez megfelel az éjszaka fogalmának, és meg elegendő játékteret ad a munkavállalók és a munkadók számára. Ezen kívül az éjszaka fogalmának tisztázása sokat jelenthet. Ezért kérem azt, hogy a hármas módosításomat támogassák. A két órás időszakot szerintem meg kell tartani egy teherautó sofőr, aki egész nap dolgozik, és 12-kor befejezi a munkát éjszaka, annak nem lenne jó, hogyha nem tudna megkapni ezt a két órát. Tehát így mindenképpen előfordulhat az, hogy pár, valamennyi idővel ö, átlépjék a meghatározott időpontot. A hatékony alkalmazása a jogszabálynak nagyon fontos ahhoz, hogy az irányelv jól működjön. Jakobs kollégának hálás vagyok azért, hogy a 40-es módosításba ehhez hozzájárult, de attól félek, hogy a megelőző hatástanulmányok ahhoz vezetnek, hogy nagy lesz a bürokrácia a helyi hatóságoknál, ezért az ötös módosításom egy sokkal jobb megoldást tagla, taglal. Úgy gondolom, hogy a pihenőgyere vonatkozó jogszabályok nagyon sokat jelentenek a biztonság szempontjából. Emiatt az európai utasokkal biztonságosabbak lesznek, és jó lesz a munkakapcsolat a munkavállaló és a munkadó között a fuvarozás szektorában. Végezetül a 16-os módosítás Kusztacser részéről, ez dicséretes, de a jelenlegi irányelvben azt mondják, hogy a céloknak arányosnak, célatörőnek kell lenniük. És azt is láthatták, hogy a kettes módosítást visszavontam, ugyanis tudom azt, hogy ez a módosítás nem összeegyeztethető a munkaidőre vonatkozó irányelvekkel. Örülök annak, hogy beszélhettünk erről a témáról az elmúlt alkalommal, és így született a 21-es módosítás is, ezt tudom támogatni, és ez jó azok munkavállalók számára, akik mindenképpen a vasárnapot pihenőnapként szeretnék használni. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig Gross úr kapja meg a szót az EPPD részéről. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök úr. A téma nem igazán egyszerű. Három-négy módosítót módosító, módosítóval megpróbálom leírni ezt a témát. A munkaidőre vonatkozó jogszabályjal kapcsolatban ez azokat illette ez ideje, akiket, akikre vonatkoztak a nyugalmi idők, tehát aki három és fél tonnánál többet, tehát ilyen autót vezet, annak joga van a munka időben a pihenéshez. A 17-es cikkel kapcsolatban itt egyértelmű, itt kizárják az úti közlekedést. Négy módosításon, amelyet benyújtottam, és ezek mindenképpen tisztázzák a dolgokat. Egyrészt úgy gondolom, hogy az éjszakai munka, illetve a hét összefüggésben a nyugalmi idővel ezt eh, már egyszer tisztáztuk, ezt nem kell módosítani. Úgy gondolom, hogy a éjfél és 7 óra között időszak tekinthető éjszakai időnek, illetve a heti munkát sem kell még egyszer definiálni. Nagyon fontos az, hogy a munkavállaló és a munkaadó között megkülönböztessünk, és az, hogy itt kényszervállalkozókról beszélünk, úgy gondolom, hogy ez véleményem szerint ez már a tagállamok feladata az, hogy ezt szabályozzák, nekik kell megállapítaniuk azt, mint hogy a sok tagállamban már most történik, tehát nekik kell azt megállapítani, hogy vannak a kényszervállalkozók, vagy nem. Ezért úgy gondolom, hogyha az Európai Bizottság egy egyértelmű javaslatot tett volna, mint hogy azt a második cikkben, ahogy azt a 2002-es márciusi irányelben megtették, akkor mondhatnánk azt, hogy az önállókat, a vállalkozókat ki kell ebből zárni. Egyértelmű lett volna a helyzet. A harmadik dolog, amelyet szeretnék javasolni, az az, hogy mi nem tettünk ki arra a vitára, hogy milyen munkaidő érvényes az uti fuvarozás munkavállalóira, akik kevesebb, mint 3,5 tonnás autót vezetnek. Ezt a hézagot be lehetne tölteni, akkor, hogyha azt mondanánk, hogy a munkaidő irányelv mindenkire vonatkozik, aki utiforrásban részt vesz, és a 3,5 tonna feletti pihenidő, és a vállalkozók esetében is ez vonatkozik, ez egyértelmű lenne, és utána az Európai Bizottság még mindig ellenőrizhetné azt, hogy korábban mit mondtak a pihenőidőt illetően, hogy három és fél tonna felett alkalmazni kell a pihenőidőt. Ez eléggé szoros volt a szavazás itt a parlamentben, a tanácskozás a tanácsban is nagyon szoros volt. Tehát, hogyha a biztonságot úgy fogjuk fel, hogy a három és fél tonna határát csökkenteni kell, akkor ez semmit nem változtatna ezen az irányelven. Más sofőrök is, akik úgynevezett express sofőrök, akikről beszéltünk, akik ugyancsak három és fél tonna alatti autókat vezetnek, akkor velük, róluk se kellene beszélni. Tehát szeretném ezt egyeteműen leszögezni, hogy a mi javaslataink egyértelműséget hoznak, hagyjuk úgy a definíciókat, ahogy vannak. Az Európai Bizottság javaslata nem tartalmazza a vállalkozókat, az EPP-nek nincsen ezzel problémája, de sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy munka irányelv minden fuvarozási szektorban dolgozó számára, és hogyha megvalósulna a pihenődő a három és fél tonna felettiek számára, és szerintem ez így érthető lenne, és köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jákobsz kapja meg azt, hogy Jákobsz kollega. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A korábbi szabadsági ülésen is eh, már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és köszönöm szépen Blokland úrnak, hogy ezeket a pontokat még egyszer átvette. Véleményem szerint már akkor is fontos volt az, és ezt egyeteműen elmondtam akkor is, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalkozók kérdése maradjon az irányelven kívül. Már akkor is elmondtam, hogy itt tárgyalhatunk a szociális partnerekkel, és ezen tárgyalás után úgy gondolom, hogy nem felelősségteljes az, hogyha felvesszük a vállalkozókat ebbe a jelentésbe. Hogyha a vállalkozók ebbe az irányelvbe esnek bele, akkor foglalkozni kell velük a pihenő időről szóló irányel kapcsán is. Tehát nem csak itt a vezetésről van számukra szó, hanem különböző adminisztrációról is. Szerintem az önálló vállalkozók annyit dolgoztak, amennyit szeretnének, de ebben az esetben viszont a biztonságról van szó, a, ezek a sofőrök nem egyedül vannak, hanem más emberek is vannak az utakon, emellett sem mehetünk el. Nagyon gyakran a sofőrök, a teherautó sofőrök egész héten dolgoznak, és emiatt halálos baleseteket okoznak. A közlekedés biztonság nagyon fontos, és ez a közösségi érdek sokkal fontosabb, mint a vállalkozók egyéni érdeke az embereket néha maguk ellen is védeni kell, és ezért tudjuk azt is, hogy ezért van a pihenőidőre vonatkozó irányelv, és ez azért van egy munkaidő irányelv is. Ezért a szocialista frakció támogatja a vállalkozók felvételét. Van még más módos, amit benyújtottam az éjszakai munkavégzésre vonatkozóan nagyon fontos a jogszabály alkalmazása is. Az alkalmazás túl kevésszer fordul elő, végezetül pedig, hogyha nem sikerül az, hogy a vállalkozókat bevegyük a jelentésbe, akkor a jelenlegi jogszabályt szeretnénk megtartani, amely a vállalkozókat automatikusan a jelenlegi jogszabály alá veszi be, és ez majd márciusban fog életbe lépni. a Köszönöm szépen. Jensen asszony kap szót az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen. Azt mondanám, hogy az én frakcióm nagy, sokkal jobban egyetért Grosúra, mint Jakobs asszonynal. Ebben az esetben az a kérdés, hogy az önálló vállalkozóknak be kell -e kerülnie ebbe a jogszabályba. Ez nagyon nehéz ellenőrizni ezt, mert eh, hogy milyen a munkaideje egy héten a önálló vállalkozónak, Tehát nem most az, hogyha a stratégiát tervezgeti a, munka, a vállalkozásával kapcsolatban, akkor az munkának minősül-e vagy sem. Nagyon nehéz ez a, ez a kérdés, és én ezért úgy gondoltam, hogy támogatni tudjuk az Európai Bizottság javaslatát az úgynevezett kényszervállalkozókkal kapcsolatban. Még akkor is, hogyha nehéz megkülönböztetni ezeket egy módosítást fogalmaztuk meg, amiben azt mondjuk, hogy figyelembe kell venni az önálló vállalkozók definícióját, a nemzeti szabályozást kell figyelembe venni, illetve az EU szabályait. Mindezek mellett támogatom azt, hogy kitartsunk a jelenlegi rendelkezések mellett az éjszakai munkát illetően, és hogy ne változtassuk meg semmit sem a vasárnapot illetően. Tehát összességében azt mondanám, hogy támogatjuk a módosítókat, amelyek az Európai Bizottság nyújtott belőle a javaslataikat. Néhány egyértelműsítésre még szükség van, de azt kell mondjam, hogy eh, ha látom a foglalkoztatási bizottságban zajló eseményeket, akkor attól tartok, hogy az emberek nem igazán látják azt, hogy mindenkire vonatkoznia kell a vezetés, illetve a pihenő időkörről szóló jogszabályokra, de majd a szavazólistánkon úgyis eh, még reflektálunk erre. Eh, Köszönöm szépen! Végezetül a vitál A zöldek nevében Kasztance úr kap szót. Uh, ich uh, die Diskussion auch amit a szociáldemokraták mondtak, abban az irányban hallok, követtem a foglalkoztatásügyi szakbizottságban a vitát, és úgy tűnik, hogy még inkább eltávolodunk az Európai Bizottság javaslatától. Tehát ezt komolyan kell vennünk, és nagyon sok baleset történik az utakon, különösen a nehéz gépjárművek okoznak ilyen balesetet. Ez ellen tennünk kell valamit, és szigorúbbnak kell lennünk. Az egész vita a vállalkozó, kényszervállalkozók vonatkozásában nagyon fontos, fontos az, a kényszervállalkozókat ellenőrizni, de a vállalkozókat is ellenőrizni kell. Az, hogy mindez nehézkez, teljesen világos, de elvekben, hogyha biztonságról van szó, az éjszakai pihenő, a hétvégi pihenő, a menetidőt illetően, a pihenés időket be kell tartani, akármilyen nehézséggel is, de jelzést kell küldenünk, nem olyan jelzést, hogy nem akarjuk ezt ellenőrizni, hiszen tudjuk, hogy akkor még lazábban veszik a dolgot az, illet, az érintettek. Ami a foglalkoztatási szakbizottságot illeti, egyes dolgok a bizottságtól érkeztek oda, és ezt kicsit fellazították, felhígították. Azt hiszem, hogy nekünk közlekedési szakbizottságnak szigorúnak kell lennünk, és az egész vita során a közlekedés biztonságát kell szem előtt tartanunk. Tehát nem azt kell megnézni, hogy hogyan segíthetünk a szakszervezeteknek, a vállalkozóknak, stb., hanem a közlekedés biztonságát kell a középpontba állítani, és meg vagyok győződve amról, hogy szigorúbb szabályozásokra, nem pedig enyhébekre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel további szólásra jelentkező nincsen, és a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentés készítőnek ezt a jelentést. A bizottság nagyon hasznosnak tartja ezt, és a módosítók is, amelyeket uh, benyújtott, az Európai Bizottság támogatni tudja ezt, főként akkor, amikor arról van szó, hogy erősítsük azokat az eszközöket, amelyekkel, jel, amelyekkel rendelkezünk ahhoz, hogy a jogszabályokat betartassuk. Hagy, hagy emlékeztessem önöket arra, hogy a 2014-es jogszabályt 1999-ben hoztuk létre, és a önálló vállalkozók bevonását az Európai Bizottság javasolta azért, hogy megerősítsük a pihenőidőkre vonatkozó jogszabályok betartatását akkoriban. Most azonban megváltozott a helyzet, most már egy új, erős jogszabályunk van a vezetési órákat, illetve a pihenőt illetően, amely a 0650-es jogszabály, amelyet néhány éve fogadtunk el együttdöntési eljárással, és amely minden sofőrre vonatkozik, függetlenül attól, hogy alkalmazottak-e, vagy pedig önálló vállalkozók. A vezetés, és figyelembe véve azt, hogy a teherautók esetében kétharmaduk vagy kényszer vállalkozó, vagy pedig vállalkozó, és az önálló vállalkozókat már tulajdonképpen lefettük a vezetési időre vonatkozó jogszabályjal. Ezen kívül a jogszabály sokkal erőteljesebb, mint a korábbi, tehát ez is nagyon fontos. Ezen a digitális mérőt is bevezettettünk, ezáltal rögzíteni lehet a valós vezetési órákat, tehát úgy gondolom, hogy a helyzet teljes mértékben megváltozott, ezért szeretnénk az általános elvet kiemelni. Tehát nagyon sokat vitázunk a parlamentben az általános munkaidőről, illetve az erre szabályozásról, és ez a jogszabály kizárja az önálló vállalkozókat. Tehát miért kellene többet belevennünk ebbe a jogszabályba, mint az általános jogszabályban a munkaidőt illetően? Tanulmányt végeztünk, sőt több tanulmányt is, bevontuk a szerepvállalókat. És a szociális partnerekkel is tárgyaltunk, és egyetemvé vált az Európai Bizottság számára az, hogy nem jelent többletértéket a biztonság szempontjából az, hogyha bevonjuk a önálló vállalkozó sofőröket, már csak azért is, mert túlságosan nehéz lenne az, hogy ezt ellenőrizzük, és túlságosan nagy bürokratikus terhet róna ez a hatóságokra, hogyha ellenőriznénk az önálló vállalkozó sofőrök munkaidejét a vezetésen kívül. Szeretnék leszámolni azzal a mítosszal, hogy ha csökkentjük a munkaidőt, akkor javul a közlekedési biztonság. Persze ez jót tesz, de a nehéz gépjárművek gyakran azért vesznek részt a balesetekben, 6%-ban, de ez csak 6 az összes balesetet figyelembe véve. Tehát ha ennyi arány, ekkor arányban vesznek részt a nehéz gépjárművek, 16%-ban halálosak ezek a balesetek, de ez nem a sofőrök felelősségét jelenti ez, hanem az, hogy részt vesznek ezekben a balesetekben. Tehát az összes ö, baleset 6%-ában vesznek részt a nehéz gépjárművek és 16%-ban a halálos balesetekben. Ezek általános statisztikák, és azt sem lehet mondani, és több tudomány is megerősítette ezt, hogy nem lehet azt mondani, hogy a teherautósofőrök egy aránytalanul nagy veszélyt jelentenének a közötti biztonság szempontjából. Ugyanolyan jók vagy rosszak, mint a általános vezetők, lehet, hogy még jobbak is, mert jobb a végzettségük. Igen, Lichtenberger asszony, ez statisztikákon alapul. Az igazi kérdés itt az az, hogy egyetemben azonosítsuk azt, hogy kit kell lefednünk, kit nem kell lefednünk ebben a jogszabályban. Ezért nagyon nagy gondot folytattunk arra, hogy meghatározzuk azokat a munkavállalókat, akik eh, a definíció szélén mozognak, és akikre esetleg egy sokkal lazább definíció vonatkozna. Meg kell néznünk azt is, hogy a valóságban kik az alkalmazottak, mert még akkor is, hogy valakinek nincsen megfelelő ö, foglalkoztási szerződése egy foglalkoztatóval, akkor is, hogyha valaki csak egy cégnél dolgozik, akkor is az összes megbízásától az egy cégtől függ. Tehát ezek a sofőrök, hogy őket most önálló vállalkozóként írjuk le, ez ők alkalmazott sofőrök, és ezért a jogszabály alá kell, hogy essenek, és meg kell őket védenünk, szociális, illetve közlekedés biztonsági szempontból is. Ezeket a javaslatokat tette az Európai Bizottság, és ez az indoklásunk. Egy pontot szeretnék még elmondani az éjszakai munkával kapcsolatban. A jelenlegi szöveg, az irányelv jelenlegi szövege nagyon nehéz tárgyalások eredménye. És az éjszakai munkát tekintve, hogyha a sofőr egy percet is tölt a kormány mögött, a négy órán túl az éjszakai munkának minősül, ez nem igazán józan megítélés, és ennek semmi köze nincsen a szociális védelemhez, vagy a közlekedés biztonsághoz mi ezt sokkal alkalmazhatóbbá próbáltuk tenni ezt a rendelkezést, és ezért javasoltuk a két órás időszakot a éjszaka definíciója mellett, mert úgy gondoljuk, hogy az éjszakai munka, és tudom, hogy itt próbálják csökkenteni az időtartalmat itt mostokkal, de számunkra fontos az, hogy itt egy logikus definíció szülessen az éjszakai munkát illetően amely nem veszi figyelembe a vezetés minden egyes percét, és nem veszi ezt éjszakai munkaként figyelembe. Köszönöm szépen. E, e agora para concluir o debate tem a palavra o relator. Blokland úr, még egyszer szót kért a vita végén. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert teljes mértékben csatlakozni tudok az Európai Bizottság képviselőjéhez, aki számos választ adott amelyeket nekem kellett volna egyébként megadnom. Néhány pontra szeretnék rámutatni. Gross úr említette a három és fél tonnán nehezebb gépjárműket, illetve a három és fél tonnán kisebb gépjárműveket. Ez valóban egy probléma, de nem hiszem, hogy ebben az irányában kellene nekünk ezt megoldanunk. Ezért egy más módon kell ezzel bánnunk, és úgy gondolom, hogy jobb lenne azt mondani, hogy bár minden, hat, minden határ ö, önkényes, amelyet itt meghúzunk. Pusztacsak úr elmentette a baleseteket a teherautókkal. Természetesen sok baleset történik teherautókkal is, de nem mutattak arra rá, hogy az önálló vállalkozók több balesetet okoznak, mint azok, akik alkalmazásban állnak egy cégnél. Az is jó lehet, hogy a sofőrök saját tapasztalata az az, hogy a saját anyagaikkal sokkal több dolgot töltenek, lehet, hogy ebbe az adminisztrációs tartozik. Nem hiszem, hogy itt igazából nagy problémák vannak, ugyanakkor van még egy pihenőidővel foglalkozó jogszabály is, ott lehetne ezt a problémát megoldani. Nem kell ezt a problémát két külön jogszabályban tárgyalni. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát már a pihenőidőről szóló jogszabályban ezt megoldjuk, és ehhez, erről nem kell szólnunk ebben az irányelvben. Természetesen központinak kell lennie a biztonságnak, az ellenőrzés és az alkalmazás természetesen az önálló vállalkozók addig végzik a munkájukat, ameddig a szükségesnek tartják. Ezt nem tudjuk ellenőrizni. Jelzemovszki úr utalt erre, arra, hogy ő is egy önálló vállalkozó, és őt sem lehet ellenőrizni nem, nem lehet azt ellenőrizni, hogy meddig dolgozik, ez teljes mértékben így van. És amit nem tudunk ellenőrizni, azt nem is kell ellenőriznünk, és nem is kell azt betartatni, mert az biztos, hogy a kudarc lesz a vége. Ehhez soha nem lehet megfelelő apparátust kiépíteni, és amit ö, nem tudunk ellenőrizni, azt nem kell ellenőrizni, ennyiben hagynám, és remélem, hogy holnap a kollégák majd követik a szavazólistámat. Obrigado. Eh, senhoras e senhores deputados, antes de passar ao ponto seguinte, gostaria de recordar que este relatório e todos os outros. szépen, emlékeztetnék még arra, hogy ezt a jelentést, mint ami többihez hasonlóan, amitről ma tárgyaltunk, holnap fogjuk megszavazni a 9 órakor kezdődő ülésünkön. Most pedig a következő napi rendi pont következik a nemzetközi közötti áruforvarozási piachoz való hozzáférés, és Gross úrnak adnám meg a szót ezzel a témával kapcsolatban. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a piachoz való hozzáférést illeti, azt hiszem, hogy ezt a két jelentést összefoghatjuk. Időközben különböző találkozókat szerveztünk ebben a tárgykörben. Három technikai jellegű találkozóra került sor, két informális trialógusra, és két-három találkozóra az árnyékjelentéstevőkkel. A helyzet egyszerű. Még akkor is, hogyha nem könnyű. Egyszerűen összefoglalva elmondanám, hogy az egész vita két pont körül forog és az egyik pontot a másik ellenében játsszák, erre majd még visszatérek, ami a buszokat illeti, a híres 12 napos szabályozás, az, ura, az árukat illetően pedig a kabotás szabályozás. A buszok esetében emlékeztetnék arra, hogy a parlament tényleg egy utolsó nekifuttásban a plenárison való szavazással ezt a 12 napos szabályozást ismételten bevezette, és ez a közös álláspont nem vette figyelembe a 12 napos szabályozást. Ez azt is jelenti, hogy természetesen megkérdeztük a tanácsot, hogy ez most kizerte, hogy erről vitázunk. A tanács pedig jelezte, hogy egy EITR megállapodást már aláírtak valamennyi európai országgal, és ez lehetne a vita alapja. És nem zárja ki, hogy ezen szövegen túl, amelyet az országok már elfogadtak, nos, ezt a 12 napos szabályozást egy kompromisszum formájában parlament elé terjesztje nincsenek lényeges problémák, tehát a buszok vonatkozásában csak amellett emelnék szót, hogyha egy triológus keretében egyetértésre jutunk a tanácssal, akkor a 12 napos szabályozás alkalmazását nem 2011 áprilisától kellene indítani, hanem ezt a lehető leghamarabb végre kellene hajtani, ami pedig az árukat illeti, itt a kabotásról van szó, és a kabotás nem egyszerű téma. A parlament többséggel a kabotás megnyitása mellett foglalt állást az elkövetkező három év során, tehát három kabotás ö, műveletre való korlátozás mellett ö, ö, hét nap alatt, és azt követően pedig egy teljes nyitás mellett foglaltást a parlament. A tanács azt nem így látja. A tanács most és a jövőben úgy látja a helyzetet, hogy a kabotást három műveletre kell korlátozni hét nap leforgása alatt, és az Európai Bizottságnak tanulmányt kellene készítenie, hogy elemezze, hogy a kabotás lehetőségek további megnyitása szükséges-e, avagy nem. Nos, ennyi, a tanács ezzel kapcsolatban többet nem mond. Ami inkább félelmet keltett bennem, az az, hogy a közös álláspontban ez az időszakos szó újra felmerül. Megállapodtunk ebben, és ez volt a bizottság javaslatának alapja, hogy éppen az átmenet az időszakos fogalom ahhoz vezette a tagállamokat, hogy nagyon találékonyak legyenek, hiszen nagyon sok zaklatással kötik össze az ellenőrzéseket a kabotás tekintetében, és éppen ezért azon a véleményen vagyok, hogy az átmeneti szót az irányelvben semmiképp sem kellene ö, szerepeltetni, akárhogyan is ö, határozzuk meg a kabotás fogalmát, és Egyéb szempontokat nem vetnék fel, még itt van a híres kiküldetési irányelv is, amelyek amely egyesek szerint alkalmazásra kerül, mások nem beszélnek inkább ennek alkalmazásáról. A helyes út a kompromisszum megtalálása, anélkül, hogy ezen irányelv kihatása ellenében hatnánk a kombinált közlekedés szállítás szintén egy probléma, hiszen ez az irányelv indirekt módon kizárja a kabotás lehetőségét, bizonyos tagállamok nem akarnak erről tudni, de mégiscsak ez a helyzet. Ez az irányelv a kombinált közlekedés mód kizárását más irányelvekben nem változtathatja meg. Az, hogy a preambulumban még erre emlékeztetünk, ez további problémákat von maga után, főleg olyan államok számára, amelyek néhány hónappal ezelőtt a piac megnyitása, a liberalizáció mellett emeltek szót, Bizonyos országokban pedig protekcionista tendenciák alakulnak ki, amelyek véleményem szerint félelmet keltők. Azt hiszem, hogy ez is a részletekhez tartozik, amit szabályoznunk kell ami az időtervet illeti, egy bizonyos egyetértést kértünk. Tikao asszony jelentése vonatkozásában, remélem, hogy ezt a koherenciát meg tudjuk őrizni, és nem ö, alakítunk ki olyan dátumokat, amelyek bizonyos problémákhoz vezetnek, mint például ami a jogosítványos szabályozás esetében történt. Tehát, hogyha megállapodunk a szabályozásokban, akkor ezt a lehető leghamarabb végre kellene hajtani, természetesen megfelelő határidővel, hogy a tagállamok ezeket a szabályozásokat helyesen végre tudják hajtani. Na most a kabotásra kapcsolatban azt hiszem, hogy ott a tanácstól jelzést kell várnunk, hogy a három kabotással hetente a történet még nem zárult le, és más szempontokat is figyelembe kell ennél venni. Garanciákra is szükségünk van, hogy az átmeneti fogalom semmiképpen sem vezet ahhoz, hogy bizonyos tagállamok újabb zaklatásokat építenek fel, úgymond. Tehát áprilistól, hogyha a piac megnyílik, és bizonyos közlekedési vállalatok más országokból hozzánk jönnek, akkor bizonyos országokban a fantázia nem ismer majd korlátokat. Azt hiszem, hogy nem kell megneveznem ezeket az országokat. Az utolsó, az áruszállítással kapcsolatban arról van hogy a kapatást korlátozzuk, mert egyesek félnek attól, hogy a jelenlegi időpontban szociális és adóügyi dömping léphetne fel. Másrésztről intézkedéseket irányoztunk elő a bizottság javaslatára, amelyek az úgynevezett postaláda cégeket tiltanák be. És belgaként nagyon jól ismerek egy nagyon szimpatikus szomszéd államot, ahol is nagyon sok teherautó kamion működik ilyen postaláda cégek keretében, és már adóügyi szempontokból fel kell lépnünk ezek ellen. Hogyha a tanács tehát egyrésztről protekcionista, tehát a kapotás lehetőségét alig akarja megnyitni, másrésztről viszont nem akarja megadni az eszközöket, hogy fellépjünk az adóügyi adócsalás ilyen formái ellen, akkor véleményem szerint ez következetlen, mégpedig rendkívül következetlen hozzáállás. Azt hiszem, hogy jelzést kell küldenünk, a kabotás lehetőségét meg kell nyitni, a piac felé lépni kell, és meg kell néznünk, hogy milyenek lesznek a szabályok a jövőben, 27 önálló jogalkotás, vagy pedig egy európai közös jogalkotás jön létre. Azt hiszem, hogy bátorságról kell tanúbizonyságot tennünk, a biztonságot nem lehet kétségbe vonni, tehetünk még egy lépést előre, és azt hiszem, hogy a parlamentnek mindkét ponton rugalmasságot kell mutatnia, de következetességet várunk a tanácstól ezekben a témákban. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik pontra igent mond, a másikra nemet, csak azért, mert egyik vagy másik ország egy adott pont, időpontban az európai közlekedési térséget inkább nemzeti térségként tekinti, nem pedig európai közlekedési térségként. Ezek voltak tehát előzetes megjegyzéseim a két témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy jó a közös álláspont. egy elég kellemetlen időszak elé nézünk a választások időszakában, amikor az ágazat konfrontál minket ezzel a kérdéssel. Most egy átmert időszak előtt állunk, egy-két éves átmert időszak előtt, ahol is biz teljes bizonytalanság uralkodik. Még egy témával kapcsolatban, amelyről holnap vitázunk. Nos, véleményem szerint nagyon fontos lenne, hogy ezt a lettelepedést, amiről az imént beszéltem, ezt tisztáznánk, hogy az úgynevezett postaláda cégek ellen fellépjünk, és az is fontos, hogy itt is időtervet határozzunk meg az úgynevezett TIKAO jelentésben, amely realista megközelítés tagállamoknak megadja a lehetőséget, hogy korrektan felkészüljenek erre, de nem ö, teszi lehetővé a határidő 5 vagy 6 évvel való meghosszabbítását az információk cseréjét szorgalmazza, de nem lehetséges az, hogy egyes tagállam azt mondja, hogy az adatbankja nem kapcsolt még a többiekhez, és éppen ezért nem lehetséges ezeket a jogszabályokat érvényesíteni. Nos, azt hiszem, hogy ez nem következetes megközelítés, ezt már a holnapi TIKAO jelentés előzetes megjegyzéseként tettem. Köszönöm. Um, um Köszönöm szépen szeretném egyetemivé tenni, hogy a nemzetközi fuvarozással kapcsolatban a, be, a jelentés készítője már bevezette a metodológiát. A kérdésem az az lenne, hogy egyetérte mindenki ezzel. Tehát először beszélünk a nyolcas pontról, és a 9-esről. Lehet, hogy nem volt ez egyértelmű, amikor a jelentést bejelentettem, de így gondoltam ezt. Alessandro a szó. Sí. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Én egyébként a kollégának is szeretném megköszönni azt a nagy nyitottságot, amivel a két témát kezelte. A vita során is láthattuk, hogy hogy bizonyos aspektusokat eltérően lehet megközelíteni. Az autóbusz kérdésben a múlt héten a parlament nagyobb érdeklődést mutatott a függőben levő problémák megoldása iránt. Úgy tűnik azonban, hogy a tanács egy picit visszalépett a korábbi megállapodás szintjéhez képest, ami pedig a két dossziét illeti, amiről beszélünk, ezt úgy érzem, hogy egy csomagként kell felfogni, és mint mondottam, a problémák a tanácsban vannak, megváltozott egy kicsit az ütemezés, például a kabotás illetően úgy tűnik, hogy ez a jövőt illetően egy alapvető elemmé válik, és nem szabad túlzottan sok engedményt tenni mindjárt az elején. A rugalmassági szempontból jónak tartom a javaslatot, szociális és biztonsági kérdések azonban felmerülnek, ez a tanácsban is megütatásra került. A jelentéstevő javaslatára térve Noha ez a vita már <clears throat> bebizonyította azt, hogy talán az egész szektorban nagyobb rugalmaságra van szükség. Áruszállítást illetően az világos, hogy itt egy olyan szállításformáról van szó, amelynek figyelembe kell venni bizonyos idegenforgalmi régiók igényeit is. A kabotást illetően pedig Láthattuk azt, hogy egy picit komplikálódik a kérdés a tanácsban, és mindjárt minden kevésbé könnyűnek tűnő. Én bízom az előadóban a jelentést többet, de azért azt szeretném, ha, ha sikerülne megtalálni annak módját, hogy meggyőzzük a tanácsot arról, hogy jogi biztonságra van szükség mindenek előtt. Tehát, és ehhez nagyon világos határidőkre van szükség, itt nem lehet húzni, mint a rétes tésztát ezt a dolgot. A megoldás megtalálása tekintetében, ugye sokszor hallottuk, hogy rendkívül kár dolog a kabotás egész ügye, nagyon sok számításra van szükség viszont ennek a területnek a gazdasági szereplő egy világos helyzetet szeretnének a záruszállítás terén. Ott van a szociális, nem csak az adóügyen, a szociális dömping kockázata is. Tehát fontos, hogy tanács és bizottság egyaránt tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a végső megállapodás tekintete legyen ezekre az aspektusokra is. Mondottam, hogy jogi biztonságra van szükség, de, de garanciákra van szükség adóügyi és szociális szempontból is. A, magának ennek a naptárnak rugalmasabbnak kell lennie, és emlékeznünk kell arra is, hogy választási időszakban vagyunk, tehát nem szabad különösebben időt húzni, és minél előbb megoldást kell találni. Az Alde részéről szersz képviselő. Wat hij gezegd heeft, en voor het werk dat hij doet. Uh, ik denk dat er... Köszönöm szépen ezt a jelentést. Úgy gondolom három pont, amelyet látnunk kell. Ön is beszélt a protekcionizmusról, és az, hogy ez nem csökken. A belső piacon nincs eh, érdek arra, hogy nehezítsék a kabotást, pedig gyakran ez történik. Második pont, van egy környezetvédelmi aspektus is. Az üres járatok száma túl nagy, ezért arról kell gondoskodnunk, hogy ez csökkenjen, és a kabotás nagyon fontos ebben a tekintetben. A harmadik pont az, hogy ami a papíron van, az annak működőképesnek kell lennie. Különböző képpen lehet ezt értelmezni, és a végén nem tudják majd a fuvarozók, hogy mivel állnak szemben, és ez nem jó. Úgy gondolom, hogy amit a tanács javasolt, azt abszolút nem a mi irányunkba halad. Azt kell folytatnunk, amit a parlament jóvá hagyott. A tanács itt három pontban nem igazán tud olyan eredményt felmutatni, amely elfogadható számunkra. És szeretném kifejteni, kifejezni azt, hogy véleményem szerint nehéz egyetérteni ezzel, és így tulajdonképpen a jelenlegi jogszabály jobb akkor, hogyha azt megtartjuk, mert ez legalább egyértelműbb, és lehet, hogy nem kell olyan jogszabályokat alkalmaznunk majd, vagy megalkotnunk, amelyek úgysem működnek később. A 18-as módosításunk, illetve az akadályok leépítése, melyet javasoltunk, hogy egy teljes mértékben egységes szabad piacot hoztunk létre 2014-ben, a postafió cégeket is ellenőrizniük kell a tagállamoknak, és a különböző szociális szolgáltatóknak az európai tagállamokban egymással beszélniük kell, hogyha ellenőrizni akarják ezeket. Úgy gondolom, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy egy teherautó teljesen üres legyen akkor, amikor kabotást végez, nagyon rossz lenne. Úgy gondolom, hogy a szabályozás, amit a bizottság javasolt a tranzittal, illetve a visszatérés illet tekintetében sokkal rosszabb. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a mi álláspontunkat kell megvédenünk. Azt, hogyha a tranzitot nem számítjuk bele a kabotásba, az egy jó megoldás lehetne. Úgy gondolom, hogy amit Matyi benyújtott, vagy az, hogy bilaterálisan beszéljenek meg tagállamok dolgokat, ez lehetségesnek kell, hogy legyen. Például a vasút esetében is megmutatunk olyan dolgokat, amelyek a kölcsönösség alapján történnek, tehát tagállamok megnyitottak piacokat olyan tagállamok számára, ahol ők is piacra jutást kaptuk. Azt megtettük abba az irányába, és gondolom, hogy ezt megtehetnénk itt is. Véleményem szerint a legfontosabb Pontok, az, az, hogy létrejön egy nyílt piac, és még mindig lehet ö, ö, intézkedéseket hozni. Én nem vagyok a szociális, fiskális ö, eljárások, illetve intézkedések mellett. Nem hiszem, hogy ettől a szociális ö, dömpéget kapnánk. Mindenképpen fontos az, hogy a tagállamok egymással bilaterálisan is megállapodhassanak ezt szeretném kérni a jelentéstevőtől, azt, hogy maradjon, tartson ki az állás pontja mellett. Még egy dolog, egy fél mondatot mondanék még. A jelentés készítő minden támogatásomat élvez. Szépen Ja, herzlichen Dank. Um, also... Köszönöm szépen. Csak annyit mondhatok. Ezen a területen, amit Sterks kolléga mondott. In diesem Markt. Egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet, mert hogy itt arról van szó, hogy a kabotás szabályozását illetően az európai viszonyok nem összevethetőek. Az, hogy kedvezőtlen hatások vannak különböző országokban és különböző mértékben, ez nem bizonyos vállalatok úgymond gonoszságával függ össze, hanem a különböző távolságokkal. Ezt látnunk kell, és amit ritkán mondok, bizonyos megértéssel viseltetek az E, a tanács álláspontja iránt, és az iránt, hogy az egyetértésre jutás meglehetősen nehéz, hiszen el tudom képzelni, hogy ez miért van. Az egyes pontokkal kapcsolatban. Az üres teherautó kérdése a kabotásnál. Nos, ennek ahhoz van köze, hogy ez egy megkerülési dolog volt, hiszen gyakran kabotásnak jelöltek meg dolgokat, hogyha valaki például egy láda paradicsomot be is kirakodott, akkor itt ez a kabotás rendelet alkalmazást váltotta ki, vagy éppenséggel nem. Tehát ez a visszaélési dolgokra való világos válasz volt. Itt egyesek arról beszélnek, hogy el kell kerülni a szociális dömpinget. Remutatnék arra, hogy a tagállamok szerezzék be az idevágó ítéleteket, és ezek hihetetlen kreativitásról tanúskodnak a visszaélések területén, ami a szociális rendszerekkel való visszaélést illeti egész Európában. Olyan konstrukciók vannak, amit senki nem lenne képes kitalálni, ha csak nem valaki rendszeresen és hihetetlen energiával ráveti magát erre a kérdésre, hogy miféle konstrukciókat lehet kitalálni, hogy a szociális szabályozást megkerülje valaki. És természetesen ezt ellenőrzés alá kell vonni, mert a verseny csak ott működik, ahol tisztességes feltételek állnak fenn. Azonban, hogyha különböző ö, rendszerek különbözőképpen használhatók ki, akkor bizonyosan nem ö, tudunk eredményt elérni itt például a tulajdonnal szemben elkövetett bűncselekményeknél, és természetesen, hogy a lopás tiltott, de hogyan lépünk fel ez ellen. Tehát ezt is látni kell, hogy a szociális rendszerek, amelyek ma Európában rendkívül nyomás alatt állnak, kedves kollégák, hogyha ezeket a, a szociális rendszereket azáltal veszélyeztetjük, hogy a szociális dömpinget egyszerűen megengedjük, akkor a különböző tévé szociális járulékokat tekintve, akkor nem csak egy országnak lesz problémája a szociális biztosítási rendszerek finanszírozásával mi nem azért vagyunk itt, hogy az egyes váltok érdekeit vegyük figyelembe, hanem hogy az érdekeket kiegyenlítsük, hogy jogbiztonságot hozzunk létre az alkalmazottak, a munkavállalók számára, és azért is vagyunk itt, hogy a jövőbeli jogalkotós, jogalkotás kiszámíthatóságát megteremtsük a vállalatok számára, de egyben bizonyos vállalatok bizonyos országokban kihasználják a jogrendszert, és ezáltal előnyökhöz jutnak, és ezt még kedvesnek is tanul, találják. Nos, természetesen ezt nem tudom támogatni, és őszintén meg kell mondanom, hogy itt megállt kell parancsolnunk a biztonság érdekében, a verseny tisztességessége érdekében, az alkalmazási feltételek egyenlősége érdekében, és persze Jalzembowski úr, tudom, látom, hogy unatkozik, de a kisvállalatok is akik a nagyváltok gyakorlata alatt szenvednek, amikor versenytorzsulások keletkeznek az európai tagállamok között. Nos, remélem, hogy ezek érdeklik önöket. Kérem, hogy érdekeljék önt ezek a vállalatok is. Tehát fontos lenne ezeket a szövegeket létrehozni bizonyos területek védelme érdekében, ezt nagyon fontosnak tartom és éppen ezért sokat feladoztunk ennek érdekében, meg kell néznünk, hogy jól alkalmazzák ezeket a szabályokat, hogy ellenőrzzék ezek betartását, és hogy ezzel azt érjük el, amit mi mind a kabotás témánál, mind pedig a 12 napos szabályozásnál ö, célként kitűztünk. És a 12 napos szabályozást illetően Persze, hogy a mi nyomásunkra létrejött a szociális partnerek egyessége, és ezt nem találom rossznak. Hogyha nem gyakoroltunk volna nyomást, hogyha nem ragaszkodtunk volna ahhoz, hogy tovább lépjünk, akkor most semmi nem létezne. Tehát kérem, hogy ne mondja azt, hogy mindez nevetséges, itt a verseny tisztességességéről van szó, és azt nekünk kell helyreállítani ezen két szabályozás révén, hiszen itt erről van szó, és ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, és ez nem mindegy nekem, és éppen ezért nagyon nagy figyelemmel követem ezt. Köszönöm szépen. Most Jarzembowski úr kap szót. Kollega nő, amit ön elmondott, az helyes, de mi ehhez ennek a témához? Például Németország, hogyha Kramer urat is megkérdezi, akkor láthatja, hogy az egy szövetségi állam, de mégis eh, a frankfurti bérek teljesen eh, mások, mint Németország másik részén mert például Hamburgban magasabbak a bérleti díjak, de valahol alacsonyabbak, tehát ezért különbözőek a bérek. Amit szeretnénk megakadályozni, az az, hogy túlságosan nagy legyen ez a különbség. De az, hogy mindent egyelővé akarunk tenni, az túlságosan messzire megy. Mindig is lesznek különbségek, Németországban nem lehet az, hogy kiegyenlítsük minden bért, akkor is például a, az, a bérleti díjak sokkal többek kerülnek húzamba, mint például Frankfurtban. Vagy Portugáliát vegyük, ott is van különbség Lisszabon, Porto és Agave között. Én nekem semmi kifogásom az ellen, hogy megpróbáljuk a szociális visszaéléseket megakadályozni, de meg kell mondani, hogy mit akar a kabotással kapcsolatban. Az a helyzet, hogy 4%-ot teszi ki a teljes fogulazási forgalomnak, és vagy lesz itt belső piac, vagy pedig nem. Természetesen nagy különbségek voltak. Németországban is volt problémánk a bolgár sofőrökkel, de mindig arra kell gondolni, hogy lesznek különbségek, és hogyha minden kis finomságra, ugyanúgy akkor teljesen tönkretesszük a belső piacot. A bérkülönbségek és az életkülönbségek milyenek voltak 90-ben, vagy 2000-ben, vagy 2009-ben. Hát Hogyha ezeket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy változás történt, a bérek közelednek egymáshoz, de tudjuk, hogy minden egyes tagállamban másfajta a szociális rendszer. Tudjuk, hogy a dánoknál az áfából finanszírozzák a szociális rendszert, a németek ezt másképp teszik. Mit akarok ezzel mondani? Mindent a helyén kell hagynunk, mindig is lesznek különbségek, mindig is ügyelnünk kell arra, hogy ne legyenek súlyos különbségek, Eh, tennünk-e valamit a postafiók ellen, ezt a jelentéstevő is javasolja, de ezt nem azt jelenti, hogy most akkor teljes mértékben meg kell szüntetnünk a kabotás rendelkezést. Többséggel amellett döntöttünk, hogy eh, elviekben 2014-ben, most 2009-ben vagyunk, tehát 2014-ben ezt a kabotás szabályozást, amely csak arra szolgál, hogy protekcionista módon vegyék a fuvarozókat, ezt megszüntetjük. Kész vagyok arra, hogy 2016-ban vagy 2018-ban történjen ez, de a tanács meg azt mondja, hogy mindennek úgy kell maradnia. Mi nem akarunk belső piacot, nem akarunk belső piacot. Mi azt szeretnénk, hogyha a fuvarozók azt csinálják, amit szeretnének, anélkül, hogy nemzeti előnyöket hozzanak létre, ez nem európai megközelítés szerintem. Két dolgot szeretnék a jelentős kisztétől. Az egyik az az, hogy szülessen egyesség a Gross-Tikau jelentéseket illetően, de ezt nem mindenáron akarjuk. Számomra ez nem azt jelenti, hogy amit a tanács mond, hogy ne tegyünk semmit a kabotásnál, mert ez nem lenne jó készek vagyunk arra, hogy, hogy csereberéljünk, ez a politikai élet, viszont a buszrendelkezés ezt nem lehet felhigítani. Az utolsó megfogalmazás, amit elfogadtunk, az a ö, kollektív szerződésben résztvevő közötti megállapodáson alapult. Hogyha azt láttam, hogy a tanács ezt szeretné felhígítani, ezt nem igazán örülök. A kabotás esetében nem 2014-ről beszélek, rugalmas vagyok, de hogyha a piac korlátozását húzamosabb ideig fenntartjuk, akkor én ezt nem tudom helyesnek, Matyő. Remélem, hogy te belga ügyességgel, hiszen a belgák nagyon ügyesek, mert különben az állam már rég szétesett volna, de hát mindig sikerül nekik valahogy összetartani ezt az országot. De hát én teljes mértékben bízom benned, és támogatunk. Azt mondjuk, hogy készek vagyunk az egyességre, nem minden áron. Úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja a dolgoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök hogy az vita első fázisát most lezárjam, szeretném megadni Brian Simpsonnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. ALS kollega beszélt már a frakció nevében, de el kell mondjam, hogy én is megettem azt, hogy a tanács honnan indult ki. Egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell a jelentéstevet, és meg kell néznünk, hogy mi történik a tárgyalásokon, de hát én mindig úgy gondoltam, hogy a politikában az időzítésről szól minden, és úgy gondolom, hogy ez a javaslat, amelyet most vitatunk, ez egy gazdasági recesszió ilyen történik, amit már nem láttunk száz éve, és pontosan az európai választások előtt beszélünk erről, tehát elég rossz az időzítés, mert gondolnunk kell arra, hogy hogyan fogják ezt felfogni az állampolgárok, mert hogyha elkezdünk majd kampányolni, hogyha elmegyünk oda a Georg kampányolni, akkor az emberek nem fognak érdeklődni a kabotás irányába, azt sem tudják, mit jelent ez, de ami érdekli őket az az, hogy miért van az, hogy külföldi sofőrök dolgozhatnak a mi országainkban, akkor, amikor megvannak a saját fuvarozóink, akik alig tudnak megélni, és ez lesz majd a helyzet. Ezt láttam két héttel ezelőtt az Egyesült Királyságban a finomítókban dolgozókkal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ugyanezt a tapasztalat lesz majd a közeljövőben, más esetekben is, ahogy mélyül a válság. Hogyan fogok én elmenni az én fuvarozóimhoz, és hogy mondom azt nekik, hogy bezárhattok, mert a bolgárok, románok vagy bárkik jönnek, de ne aggódjatok, hiszen ez jó ügyért történik a kabotás ügyeiért, illetve a szabad európai piacért. Nem csoda az elnök úr, hogy kezdik elveszteni a hitüket az európaiak. Ezért kell hogy megmagyarázni a döntéseinket. Van, súlyos dolgokról van itt szó, amelyel foglalkozni kell. itt egy kicsit kényelmesek voltunk. Illetve gyakran előfordul az, hogy sokan más tagállamba egyeztetik be a teherautókat, hogy adó csökkentést éljenek el. Sok dolog nincs még harmonizálva, például a üzemanyagból származó jövedéki adó. De te mindenképpen a kabotás piacát akarod megnyitni, anélkül, hogy tulajdonképpen megnéznéd azt, hogy milyen fajta rombolás viszel végbe a tagállamokban, és azt sem nézed meg, hogy az emberek hogyan reagálnak erre, akiket nekünk kéne képviselni. És elmondhatom, hogy mi történt néhány héttel ezelőtt a nagy-britániai finomítókban. Ez eléggé kiózanító pillanat volt számomra. A szakszervezetők részéről azt mondták, hogy mi csak azt szeretnénk, hogyha egyenlő esélyek lennének a brit munkavállalók között, illetve a külföldi munkavállalók között, amik ugyanezért a munkáért folyamodnak. És ugyanez fog történni ezzel a jogszabályjal akkor, hogyha úgy folytatjuk, ahogy ezt eddig tettük, úgy fogják értékelni ezt, hogy a külföldieket beengedjük, és nem e, foglalkozunk a saját állampolgárainkkal. Én nem szeretném ezt. Én tényleg azt szeretném, hogyha mindenki számára lennek lehetőségek, de ahhoz, hogy létrehozzuk ezeket a lehetőségeket, mindenképpen egyenlő esélyeket kell biztosítanunk, és senki sem garantált az es egyenlő esélyeket eddig. Tehát, hogyha Ausztriában, akkor osztrák fuvarozók, vagy a német fuvarozók Németországban egyenlő módon tudjanak versenyezni, egyenlően tudjak versenyezni a külföldi fuvarozókkal. És ez az, amire ügyelnünk kell. Georg a Német Szövetségi Köztársaságot hozza példaként, hogy különbözőek, ott is a bérek. Ugyan már én nem tudom, hogy Bajorországban milyenek a bérek, meg Schleswig-Holsteinban milyenek, én csak azt tudom elmondani, hogy az Egyesült Királyságban nemzeti megállapodások vannak, tehát a te érved így nem is állja meg a helyét. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Visszatérnek az eredeti kijelentésemhez, hogyha minden teljesen jó lenne, hogyha a gazdasági fellendülés idején lennénk, és hogyha olyan sok munka lenne, hogy minden nem lenne elég fuvarozónk, akkor ez a fajta javaslat véleményem szerint értelmes lehetne, de hát nem ilyen világban élünk jelenleg, és ezért csak azt kérem, hogy liberalizáljuk a piacot, hogyha liberalizálunk, akkor mindig valami szörnyűség történik. Hát láthatjuk, mi történt a bankszektorban és a liberalizációt követően. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Örülök annak, hogy jelenleg egyet tudok érteni Matthew-vel. Meg kell nézni, hogy mi történik majd a tárgyalásokon, de de ne ítéljük el a tanácsot, ne mondjuk azt, hogy nem tudják, miről beszélnek. Lehet, hogy a belső piac ellen vannak, és lehet, hogy nagyon jó okkal. És ez azért van, mert a saját fuvarozóink jelenleg nagyon küzdenek ebben a gazdasági helyzetben, és az utolsó dolog, amire szükség van, az az, hogy mi tönkretegyük a munkájukat. Még egy pár percünk van, mondja az elnök, és két képviselő szeretne hozzáfelni. Simpson a mikrofon nélkül mond valamit. Az e- elnök megszakítja. Még két, ketten szeretnének hozzászólni. Szeretne majd ezután reagálni Simpson úr, vagy, vagy most, vagy egy tisztázást akar adni? Most akkor feltettem a kérdést, vagy nem? A hármas módosítással kapcsolatban, Matthew, a kombinált utakkal kapcsolatban nem vagyok abban biztos, hogy ez mit is jelent. Mit jelent ez a kombinált fuvarozás? Most akkor mi számít kombinált fuvarozásnak? Például, hogyha kompál visznek valamint meg teherautóval, akkor ez hogy van? Elnök, Kramer kollega kapja meg a szót. Azzal alapozta meg az álláspontját, hogy szükségünk van egy közös belső piacra Európában. De ezt tisztességesen kell megszervezni, de ez nem így van. Egy közös adórendszerre, közös feltételekre van szükség. A Spanyolországból Luxemburgon keresztül Németországba mennek, ezek a teherautók is ott olcsón tankolnak, ez őrület, és ez csak az adó szabályozás révén lehet megoldani, amelyeket európai szinten harmonizálnak, de ez egyelőre egy nemzeti történet, nem akarnak ezen változtatni, vagy talán akarnak, de ezt még nem mondták ideig. A bérek nem azonosak, Természetesen vannak különbségek, és ezek a keretfeltételeken túl vannak, amelyeken nem lehet változtatni, vagy nem akarunk változtatni. Tehát az, adó, az egységes adórendszer, az, hogy az üzemanyag ne fél euróba, vagy másfél euróba kerüljön máshol, ezek olyan különbségek, amelyekkel a, semmi közük nincs a közös belső piachoz, vagy a fair verseny feltételekhez. Nézzük az adóügyi jogalkotást, erről nem mondtak semmit talán gondolnak erre, de ez, ennek hiányában már belső piacot csinálnak, és ez nem helyes. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy most még Jarzembowski úr kapszott utolsóként helyesen vetette fel, és ezt Simpson úrnak akarnám mondani, hogy itt az önkormánya mindenféle adóharmonizáció ellen van, és a legmagasabb üzemanyagárak pontosan Nagy-Britanniában vannak a nemzeti jogalkotás révén. Előnyös lenne, hogyha csökkentenék az árakat, de ezt nem teszik meg. Én mindig az egységes üzemanyag adó ellen mellett voltam, csak hogy a tagállamok megállapodtak, hogy ők ezt nem akarják nem lehetséges, hogy a tagállamok azt mond, fontos kérdésben azt mondják, hogy meg akarnak állapodni, és aztán azt mondják, hogy egyenlőtlenségek vannak, és az előre tönkre teszik a belső piacot. Az önérvelése Brian. Kezdjük megint előről a légi közlekedést teljesen megáll, megváltoztatni. A britek szerint csak olyan légitársaságok közlekedhetnek, amelyeknek általános engedélyük van, vagy britek. A németek azt mondják, hogy csak német légitársaságok szállhatnak le a német repülőtéren, vagy közös megállapodás a németek, spanyolok között, németek, franciák között. Ezzel visszatérünk a nemzeti szabályozáshoz, a hozzáférés korlátozásához, és a többi. Ez mind őrültség. Ez mind az őrültség, természetesen. Tehát a belső piac mindig hátrányos egyik vagy másik fél szemben, soha nincs teljes egyenlőség. Az én országokban, és ezt Kramer úrnak is be kell látnia, vannak bizonyos speciális szabályozások. A mi országunkban a szociális partnerek, szakszervezetek és munkaadók állapítják meg a béreket. És a béreket nem államilag állapítják meg. Tehát, hogyha a béreket nem államilag állapítják meg, és a tagállamoknak nincsen ellenőrzés a bérek felett, akkor nincsen lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy most egységes állami béreket hozunk létre. Minden építőipari munkás Görögország, Skóciáig ugyanazon mértékben kerül bérezésre, tehát az őrültség. Simpson úr, igen, választási időszakban vagyunk, ez igaz, de a belső piac elveit megszüntetni, csak egy dolgot mondok, hogyha tényleg azok az érvekkel élünk, amiket te vezettél elő, akkor a belső piacot el is törölhetjük, akkor visszatérhetünk, ö, akkor a ö, vasúti hálózatot sem kell megnyitni, a francia vasúthálózat csak, a franci, csak Franciaország, hiszen a francia vasútmunkásoknak biztosít munkahelyet, oda németek vagy spanyol munkások nem mehetnek, Franciaország a franciáki. Nem tudom, hogy mi is történik itt. Azt hiszem, hogy ezen már túljutottunk. Eh, e- Még valaki. Kirkhop úr jelentkezett szólásra, kérem röviden tegye, hiszen már nincs sok időnk. Rendkívül rövid leszek. Csak most jöttem vissza, nem igazán um, hallottam Brian Simpson beszédének első fél óráját, de el kell mondjam, amit én hallottam az utolsó három perc, nem tűnt annyira rossznak nekem, és hogyha Brian kampányol, akkor nem hiszem, hogy túlságosan sok előnyt tud magának kovácsolni ebből a vitából, mert az Egyesült Királyságban elérni az egyetetés ebben a témában. Egyetetek Georgal, hogy igen, elég nagyok az adók a üzemanyaggal kapcsolatban. Igazából önmagnak álltunk ezzel, hogyha a kormány kicsit segítőkészebb lenne a fuvarozókkal szemben, akkor el tudnánk valamire jutni. Én igazából azt szeretném, hogy egyenlő esélyek lennének, szeretném, hogyha a belső piacon ez lenne, de az... Én félig értek egyet Brian-nel, úgy gondolom, hogy tárgyalnia kell a tá- kormányjal, a kampány ideje alatt, és el kell magyarázni, hogy egy kicsit rendesebbnek kéne lenniük a fuvarozóiparral kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Pasqualera Veli úrnak az Európa Bizottság részéről. sur une euh, note optimiste et constructive. Nos, szeretnék egy picit konstruktív lenni, és elmondani azt, hogy túl a kabotáz és egy kényes kérdésekre szóló vitákon nagyon sok munkát végeztek már el, és azt kell mondanom, hogy sikeresen is a, a tekintetben, hogy közelítsék a tanács és a parlament álláspontjait. És itt nem csak a 12 napra vonatkozó szövegekről van szó, vagy kabotázsról, vagy a fiktív úgynevezett postaláda cégekről, hanem mind arról, <clears throat> amit az Európai Bizottság szeretne elérni a harmonizáció érdekében, javítva a konkurencia helyzetet, és megújítva egy már elavultnak nevezhető szabályozást. Nagyon is sürgős ezt befejezni már, maga a javaslat is már elég idős, a a választási ütemterv is bizonyos határidőket szab nekünk. Tehát legalább egy vagy két évre el kell napolni egy sor vitát, ami túlzatlan teorikus maradna ebben az időszakban. Tehát a bizottság mindent megteszem maga részéről annak érdekében, hogy megkönnyítse a megállapodást. Második olvasati konklúzió, és áprilisban a plenárison szavazás a parlamentben esetleg a tanács szövegéről. Valamint ezután júniusban ugyanezt a szöveget a tanácsnak kell elfogadni. A lényegre kell koncentrálnunk, ami nyilvánvalóan a 12 napos a kabotás, ami pedig a, ami a két jelentést illeti grossféle jelentést. A kabotázzal kapcsolatban a jelenlegi szöveg a közös álláspont jelenlegi szövege. Fontos előrelépést tartalmaz a jelenlegi helyzetben, vagy ahhoz képest, a jelenlegi helyzethez képest. Természetéből adódóan a kabotás úgy, mint a ö, honos államon kívüli, annak határon kívüli szolgáltatás ugyanúgy működik, mint minden más ilyen szolgáltatás, beleértve ebbe a szállítási közlekedéséket is, tehát aminek valóban ideiglenes időtartama van, meg kell nézni, hogy ez mit jelent. <clears throat> Ezért lett élénkebb a vita, a bíróság ítélete is nagyon engedték meg, hogy túlsorozottan előre haladjunk ezzel. Le, itt találtuk ezt a pragmatikus megoldást, lehet, hogy van jobb. A kabotás totális liberalizáció biztos, mint megoldás nem felelne meg a harmonizációs igényeknek, a bérre vonatkozó adóügyi jogalkotás harmonizációjának, tehát <clears throat> itt nem teljesítené be a tőle várható szerepet. Az Európai Bizottság álláspontja ezzel kapcsolatban az, és ezt nagyon őszintén szeretném elmondani, hogy rendkívül veszélyes lenne ezt a Pandora szerencét megnyitni, a közös álláspont Pandora szerencét újra megnyitni. E, Jerzembowski úr, azért e, a bizottság érti, hogy ez nem egy végleges megoldás, ezen tovább kell dolgozni, és a szövegben most túl ezen a jelentésen, amit 2013-ig a bizottságnak elő kell terjeszteni, valamiféle nagyobb bátorítást adni a további harmonizáció felé való haladásban az ilyen típusú szolgáltatások terén. <clears throat> Aztán a bizottság azon is elgondolkodhatna később, hogy hogy hogyan és milyen konkrét formában önti, formában önti ezt a szöveget. Én értem Simpson és más képviselők aggodalmait ugye a jelenlegi válságos, pénzügyi válságos időszakban, de el kell magyarázni saját választóinknak és a közvéleménynek, hogy a kabotás azt jelenti, hogy valóban egyenlőbb versenyhelyzet alakul ki mindenkinek, hiszen más országok szállítói mehetnek kabotással Nagy-Britanniába, és ez utóbbiak ugyanezen szabályok alapján, <clears throat> ahol úgy is, hogy Európában a kontinensen olcsóbb az üzemanyag, fordítva kabotást folytathatnak a kontinens országok. Azt is hozzáfűzném, hogy a kombinált szállítás kérdése Igazából áll probléma. A kombinált szállítás, különválasztás a kabotástól hamis, a kabotás nemzeti, par excellence. A kombinált szállítás amint ezt az irányelv megnevezi, az egy nemzetközi forgalmú szállítás, nemzetközi szállítás, tehát két teljesen más műfaj. Ha megelőlegezhetem Simpson úr kérésére Gross képviselő válaszát, akkor körülbelül azt mondanám, hogy a Lamas csatornán keresztül haladó kamionforgalom akár az alagútban, vagy akár felszínen, kompan, nem tartozik a kombinált forgalom fogalom körébe. Néhány dolgot még a 12 napos kérdés kapcsán. Ez vonatkozik egyébként az utas szállításra is, tehát a busz forgalomra. Nos, a bizottság Támogathatja a parlament módosítója a szöveget. Egyeztettük a szociális felekkel, aztán a tagállamok is hát átvették a nemzetközi, <coughs> nemzetközi megállapodásban. Ez egyébként lezárult, és ezt nem sokára a parlamentbe hivatalosan bejelenthetjük. Tehát van egy ilyen szövegünk, módosítás tárgyát képező szöveg, grossféle módosítás tárgyát képező szöveg, gel egyetért az Európai Bizottság, és megfelel egyébként a teljesen jogos aggályoknak is, amelyeket sokan fejtettek ki a közúti biztonsággal kapcsolatban. Bevezetik ezt a 12 napos szabályt, nem azt, amely a korábbi rendeletben létezett, ez egy szigorúbb és pontosabb szabály mostani, hiszen nagyobb figyelmet szentel a közúti biztonsági körülményeknek, amelyek keretében lehet személyeket szállítani eh, hétvégék nélkül, heti pihenő nélkül, és a többi Köszönöm szépen. Utolsóként a jelentéskészítőjének adom meg a szót, hogy bezárja a vitát. A teljes vitát nem kell most újra kezdeni a belső piacsal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy akár csak Brian, vagy akár csak Georg mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a témát ismét felhozzák. Az én személyes véleményem kérdés lenne tulajdonképpen, hogyha az egyik tagállamban korlátozzuk a tevékenységet, akkor ez ahhoz vezette, hogy idővel egy erősebb belső piaci harmonizáció jön, jön a létre. Én azt tettem észre, azokon a területeken, főként ahol néha egy a véleményünk, azt állapítottam meg, hogy ott, ahol főként a nemzetközi foglalkozásoknál az emberek együttműködtek, ott sokkal gyorsabban valósult meg a harmonizáció, mint a védett piacokon, és ez is igazolható. Ami az adópolitikát illeti, itt sajnos az a tény, hogy egy alkalmazott nem tud igazából hatni az adópolitikára. Vannak olyan területek, amelyre lehet hatni, például a bérekre, gyakran találkoznak a sofőrök a parkolóhelyeken, és akkor ott megmutatják ki, mennyit keres, ez gyorsabban történik tehát így, de nem Mm, tudom, hogy a ti megjegyzésetek hozzájárul ahhoz, hogy harmonizáljuk a piacot. Ami az időbeli beosztást illeti Brian, nem annyira szerencsétlen ez az időpont. Ez egy nagyon sürgős és fontos téma, és hál' Istennek az Európai Bizottság megtette ezt a javaslatot, hogy foglalkozzon a kapotással, mert különben 2009 ben lesznek olyan országok, amelyek eh, eddig nem vettek részt a kabotásban, és eh, különbözőek a jogszabályok. Hát ez nagyon fontos, hogy ezt átdolgozzuk. Sajnos a francia elnökség ezt a témát eh, túlságosan hanyagolta. Hogyha nem így lett volna, akkor már 2008 őszében letudhattuk volna ezt a témát. Köszönöm a kollégák javaslatait. Szeretnék arra utalni, hogy az én módosításaim nem hiszem, hogy kompromisszum alapját képezhetik majd. Én csak bizonyos irányokat jelöltem meg a kompromisszumok számára. Örülök annak, hogy a kollégák nem így reagáltak erre. Tudom, hogy nem könnyű ez a dolog, valószínű a két pont körül fog majd for, forogni az egész jelentés. A részteket majd akkor tudjuk tisztázni, hogy ezt a két főpont, két, két főpontot tisztáztuk, a kabotás, mikor kezdődik, stb. Tehát ezekről majd még akkor kell beszélni, hogyha a két fontos pontot tisztáztuk. Véleményem szerint abba az irányba haladunk, hogy 12 napot meg kell tartani a kabottásnak meg kell maradnia, nem szabad az időszakos szónál megmaradni, és a tanácsnak jelzést kell adni a számunkra, hogy a belső piac harcot ugyanúgy értelmezi-e, mint ahogy mi 10-15 év óta. Habár tudom, hogy számomra ez a piac csak akkor tud jó fejlődést mutatni, hogyha ehhez megfelelő fiskális és szociálpolitikai intézkedések történnek. Köszönöm, mondja az elnök. Tisztelt kollégák, ez egy hosszú vita volt, de közös alapunk alakult ki. A jelentés készítő is elmondta, hogy meg kell próbálnunk a lehető legjobb eredményre jutni a jó zenész szerint. Ezért azt mondanám, tisztelt kollégák, hogy február 25-én 12 órakor legyen a határidő a módosítók benyújtására. A szakbizottságban március 21-én tárgyalunk erről, a plenárison pedig majd az áprilisi ülésszak alatt tárgyalunk erről. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk, ezért ezt lezárjuk, körülbelül 5-10 perc szünet következik, és azután pedig a koordinátori ülés jön. Köszönöm a tolmácsoknak a munkát. Köszönöm.